Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit Brüsszel városában. Két nap nagyon sűrű program áll előttünk. Sajnos elnökünk, nem tudja levezetni az ülést, és ilyen módon rám hárul ez a feladat. A napi rendet kicsit megváltoztattuk az eredetileg kiadott napi rendhez képest. Itt úgyhogy most bevezetem a mai, bemutatom a mai napi rendet. Ma a meghallgatás után hetes napirendi ponttal folytatjuk, az ITRE Enisához való küldöttségéről szóló beszámoló. És a hatos napirendi pont a Brazíliával kötött megállapodást pedig holnapra tesszük át. Minden napi rendi pont után a legvégére kerül ez. Hogyha másnak nincsen észrevételem, észrevételem, akkor a napi rendet elfogadjuk a javasolt változtatásokat. Egyetért mindenki ezzel? Van-e bárkinek bármilyen észrevétele, meglátása? Nincsen, rendben van. Akkor már is a meghallgatást tartjuk a ciberbiztonsági eh, kérdésről, illetve az erről szóló jogszabályról. Üdvözlöm az előadóinkat, két egységben fogjuk lebonyolítani az ülést. Az első, az első két előadó, Samhuzera úr és Megre asszony. Kérem a felszólalókat, hogy tartsák be a szabályokat, bevezető észrevételek, Ezután minden egyes árnyék jelentéstevő két percben mutathatja be a véleményét, és utána pedig minden más egy-egy percben szólhat hozzá. A ciberbiztonsági törvény jogszabályról a bizottság egy jogszabálytervezetet fogalmazott meg 2017. szeptember 13-ában. Ez két részből áll. Egyrészt a mandátum, az ENISA mandátumának módosítása, másrészt pedig az önkéntes ciberbiztonsági tanúsítványi rendszer kialakítása. Az ITRE, az Ipari Szakbizottság, az illetékes szakbizottság ezen kérdésben, a hatáskörökről szóló vita még zajlik, éppen ezért üdvözölni szeretném az előadót, Angelika Néblert. Nem látom egyébként, üdvözlöm, de nem látom, reméljük, hogy ideér. És Jan Filip Albrechtet, aki az IMPO, IMCO véleményt készítő előadóját helyettesíti. Reméljük, hogy Albrecht úr is ide érkezik. Of course, there's a presence of European Commission representative. Persze az Európai Bizottság is jelen van. Spanu asszony képviseli, aki a digitális társadalom és a ciberbiztonságba vetett biztonsági igazgatóságának igazgatója, osztályának igazgató, Pörszer úr képviseli a zenézát, a Core Operation um, egységnek a vezetője. Beszeretném azt is jelenteni, hogy a bizottság a ciberbiztonsági jobbszabályának bemutatója vélhetőleg január 23-án történik meg. Ekkor mutatja be a bizottság az elkészített jogszabálytervezetet. És ahogyan már mondtam és bejelentettem, az egész meghallgatást két részre, két szekcióra fogjuk osztani. A bevezető észrevételek után mindenki megkapja a lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyen fel, illetve meglátásokat tegyen. Az első kérdés az ENISA Enizára vonatkozó jogszabály reformja. Itt meg szeretném adni az első előadónak a szót, Gerhard Schaphuzernek, aki az Információ Biztonsági Szövetségi Hivatal alelnöke. Schaphúzer úr a Szövetségi Információs Hivatal helyettes elnöke január 1 óta. Münster, a Münsteri Egyetemen matematikából szerzett diplomát, a Münsteri Egyetemen doktorált, és a Hágeni Egyetemen. 1991. novemberében lépett be a Szövetségi Információbiztonsági, vagy BSI rövidítésű hivatalba. 26 éve dolgozik a BSI-ben, a kriptológia, az információbiztonság, az implementáció és az oversight experience, vagy a felülvizsgálati tapasztalat szerzés szakértője. Nos, egy rövid bevezető után most megadom önnek, Hűzer <clears throat> úr, a szót parancsoljon. Dank. Köszönöm szépen, tisztelt Kolicsek úr, tisztelt képviselők, tisztelt Majgrasszony, hölgyeim és uraim! Örülök annak, hogy itt lehetek ma, és elfogadhattam a meghívásukat a kiberbiztonsági szabályozással kapcsolatban, amelynek során az ENISA mandátumát az Európai Bizottság összekívánja kötni egy európai tanúsítványozási kerettel, az informatikai termékek és szolgáltatások számára. Németország 2004 óta nyomon követte és támogatta az ENISA fejlődését, mindig is segítettük a munkájukat, és az ENISA is hasznot húzott a BSI, vagyis a szervezetünk munkájából. Nagyon is jól működött az ENISA, amely támogatta az EU tagállamokat, az EU intézményeket is, és kiegészítő munkát is végzett, és ezáltal sikerült magas szintű biztonságot elérni e, az EU e e, szintjén. Az ENISA központi feladata továbbra is szerintünk az, hogy központi kompetens kapcsolattartó legyen az EU-n belül olyan ügyekben, amelyek a hálózat és információs biztonsághoz kapcsolódnak, vagyis angolul egy úgynevezett key point of reference lenne az ENISA. Mit értek ez alatt? azt, hogy szakértelmet biztosít, tanácsokat ad a NIS témájában, vagyis a hálózat és információbiztonság témájában, támogatja a tagállamokat, az európai intézményeket a NIS kapacitások kiépítésében, illetve az EU politikák és jogszabályok végrehajtásában. Ezen kívül elősegíti az EU szintű együttműködést minden érintettel, például a jó gyakorlatok cseréje által. Az ENISA jelenleg a hálózat és információbiztonság és a kiberbiztonság szempontjából nincs megfelelően kialakítva. 2017-ben rengeteg Európa szerte vagy világszerte tapasztalható kiberincidens volt, amely a kiberbiztonság témáját az állam, a politika és a társadalom érdeklődési körébe helyezte, és ezért nagyon fontos ez a téma. Ez a téma a, egyre inkább növekvő digitalizáció miatt egyre fontosabbá válik majd. Az Európai Bizottság javaslata az ENISA rendeletre vonatkozólag helyesen egy állandó mandátumot irányozott elő az ENISA számára, és mi ezt üdvözöljük Németország részéről. Azt is támogatjuk, Nemzeti Kiberbiztonsági Hatóság ként, hogy az ENISA forrásait ki lehessen még jobban építeni annak érdekében, hogy jobban meg tudjon felelni a feladatainak. Ki kell emelni azt, hogy mennyire fontos az ENISA ténykedése a 2016-ban életbe lépett NISZ irányelv tekintetében, bár az ott létrehozott európai testületek, a Corporation Group egy részről, illetve a CS írt hálózat is nagyon fontos. Német szempontból mi pozitívan értékeljük az Enizát, függként azért, mert a tagállamok számára az Eniza álló szolgáltatásokat nyújt. Például különböző ajánlásokat dolgoz ki, a nemzeti célszírtek kiépítésére segít a kibergyakorlatok európai megszervezésében, koordinálásában, ez a Cyber Europe. Nem szabad ezt alábecsülni, és segít ezen kívül a kiberbiztonsági európai hónap megszervezésében is. Tehát itt információkat adnak át, illetve figyelemfelkeltő kampányt folytatnak. A kiberbiztonsági jogszabály, a Cyber Security Act is figyelembe veszi az Enizának ezen tevékenységeit, viszont ebben a javaslatban vannak új feladatok is az hatóság számára. Például egy új szerepe lenne az EU tanúsítványozási keretén belül. A jelenlegi formája a javaslatnak azonban nem veszi figyelembe eléggé a jelenlegi tagállami tanúsítványozási tevékenységet, illetve azt a sikeres együttműködést, amit a tagállamok folytatnak az iparral, és amelyeket egyébként Európán kívül is nagyra becsülnek. Az EU tanúsítványozási keretének végrehajtása a jelenlegi javasolt formájában gyengíteni a tagállamok tanúsítványozási tevékenységét, és ez azzal is járhatna, hogy a biztonsági szint csökkenne. A növekvő digitalizáció miatt, illetve a növekvő fenyegetettség miatt a biztonsági szint csökkentése kontraproduktív. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy eh, az új javaslatban van egy új operatív együttműködési szerep az ENISZ számára, tehát az Európai Kiberbiztonsági eh, krízisek esetében a célszírt hálózatok által az ENIZÁ-nak koordináló szerep jutna. Ezen kívül az ENIZÁ-nak kapacitást kell képíteni az export elemzésekre, kiberbiztonsági incidensek esetében, illetve tagállami kérdésre elemzéseket kell végeznie a súlyos hatású e- esetek feldolgozására. Mi ezeket az feladatokat azonban szkeptikusan szemléljük a következő okokból kifolyólag. Úgy véljük, hogy a kiberbiztonság a nemzeti biztonság egy része, ezért ez elsődlegesen tagállami feladat. A tagáll, az EU, illetve a tagállamainak um, illetékességkörének felosztása miatt, illetve a szocialitás elve és az arányosság elve miatt itt főként a tagállamoknál vannak lényeges kompetenciák. Hogyha ezt európai szintre helyeznénk, akkor ez ahhoz vezethetne, hogy a nemzeti erőfeszítések a tagállamok részéről nem lennének megfelelően figyelembe véve. Tudjuk saját tapasztalatból, hogy nincs még egy olyan terület, mint ezen a területen, ezen a területen rendkívül fontos a bizalom kérdése. Nagyon fontos a részletek ismerete, azt, hogy közel álljunk a célcsoporthoz, legyen szó a közigazgatásról, az állampolgárokról vagy a vállalatokról. Ez főként igaz a kritikus infrastruktúrák esetében, ahol a szubszidális értelmében az érintett vállalatokkal és felületi szervekkel az együttműködés nemzeti szinten történik. Ezen kívül második érv, és ez vonatkozik az európai kiberbiztonsági tájra, hogy már vannak EU szinten olyan szereplők, akik operatív módon tevékenykednek. Például CSZIRT szinten létezik a CERT EU, ez egy kompetens európai öm, egység, amely operatív szolgáltatásokat nyújt az EU intézményeknek és ügynökségeknek. Tehát a CERT EU egy európai szinten tevékenykedő szereplő, amely képes arra, hogy a saját illetékesség körén belül az EU-nak releváns információkat adjon át. Ami pedig az európai kiberbiztonsági válságokat illeti, figyelembe kell venni azt, hogy ezek főként nemzeti válságok európai komponensá. A szubszidiaritás elve a válságkezelés kapcsán nem szabad, hogy ezt kivegyük a kiberterületen. Az Enizának csak akkor van többletértéke a kiberbiztonsági incidenseknél, hogyha az együttműködésre ösztönöz, hogyha törvényileg írják elő azt, hogy legyen a válságkezelésben az európai hatóságnak szerepe, az nem erősíti a e, bizalmat, és e, csökkentheti a nemzeti információ e, struktúrákat. A jól működő nemzeti struktúrák, illetve a már meglévő kapacitások erősítése tagállami szinten lehet az alapja egy sikeres európai szintű eh, kiberválságkezelésnek. Azt is kritikusan szemléljük, hogy általános érvényű, kötelező operációs információ csere legyen. Mi inkább egy általános helyzet értékelést szeretnénk a tagállami szinten elérhető információk alapján. A következtetésem a következő lenne. Nagyon fontos az, hogy az ENISA-nál a minőségre, illetve a megvalósíthatóságra törekedjenek, sokkal jobb az, hogyha erre törekednek, mint hogyha az ENISA operatív területen újabb feladatokat kap, és ezért hamis reményeket kelt. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Köszönjük, Schaffhuser úr! Nagyon érdekes. Biztos, hogy több óráig tudna beszélni erről a témáról, de sajnos sürget bennünket az idő, hiszen korlátos idő a rendelkezésünkre. Köszönjük. Most pedig megadom a második előadónak a szót, Megre asszonynak, aki a NATO ciber biztonság és védelmi eh, osztályának az igazgatója. Megre asszony a NATO Cooperative Cyber Defense igazgatóságának az igazgatója, 2017. szeptembere óta. Ezelőtti beosztás előtt pedig <clears throat> Security Policy Advisor volt az észt eh, elnök kihivatalban 2012 és 2017 között, biztonságpolitikai szakértő volt, és a NATO kapcsolattartó eh, hivatalában dolgozott, illetve a, a NATO, <clears throat> Észtország NATO előkészítésében is dolgozott. meg asszony a King's College-ban végzett Londonban, illetve a Tartói Egyetemen. Ezen felül a John Hopkins központban is dolgozott, valamint a <clears throat> Politikai Tudományok Intézetében Párizsban. Önél Dear Mr. Chair, dear... Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Én ma egy külső, független szakértőként a NATO kiberbiztonsági kiválósági központja nevében beszélek. Ez a NATO-hoz tartozó kutató központ, ami Tallinnban, Észtországban található. Valóban az észt elnök kiberbiztonsági tanácsadója is voltam a korábbiakban. A NATO kiberbiztonsági kiválósági központban 20 Európai Uniós és NATO-s tagállamból találhatók szakértők, tudósok, az iparképviselői és a kormányzatok képviselői dolgoznak együtt, képzéseket tartunk, technológia stratégia és jogi témakörben. Inter disziplináris betekintést tudunk nyújtani a kiberbiztonsági ügyekbe, mert ilyen sokszínű a csoportunk. Nagyon fontos a kiberbiztonság szempontjából, hogy az ellenálló képességet javítsuk Európában, és különösen a tagállamokban egyenként. Remélem egyetértenek azzal, hogy a folyamatosan növekszik a kibertámadások fenyegetése és az ilyen támogatások, és az Európai Uniónak ellenálló képesebbnek kell lennie a támadások ellen. Az új mandátumunk alatt az ENISA szerepe megerősödik az együttműködés területén a kiberválságok irányítás és a kritikus infrastruktúrák védelme tekintetében. Az ELISA már is hozzáadott értéket teremt ezen a területen, mert 2010 óta felelős azért, hogy a páneurópai Kiber Európa elnevezésű műveletet ellenőrizze. Innentől kezdve a Kiber Központ elnöke, illetve a volt és tanácsadóként első kézből származó információkkal fogok szolgálni. Az ilyen gyakorlatok a kapacitásépítés és a készségfejlesztés legjobb módja. A kiberbiztonsági gyakorlatok rendszeres tartása rendkívül fontos, mert stratégiai aggályokat tud felvetni, ezeknek, ezekkel kapcsolatos problémákra mutat rá, stratégiai útmutatást nyújt abban, hogy a valós életben megvalósuló hasonló válságokban hogyan tudunk reagálni. A NATO elnyője alatt minden évben megszervezzük vagy támogatjuk a kiberkoalíció ilyen jellegű gyakorlatait. A Lock Shield nevezetű ilyen művelet a legnagyobb hasonló művelet a világon. Technikai szakértőket, szakpolitikai, jogi és média tanácsadókat képzünk, akik a kiberbiztonsággal kapcsolatba kerülnek a munkájuk során. Kézzelfogható értékeket adunk át. És a katonaság képviselőit, valamint a civileket is tájékoztatjuk arról, hogy mennyire fontos hogy tulajdonképpen ők függenek egymástól. Megvizsgáljuk azt, hogy egy nemzet hogyan reagáljon egy kibertámadásra és jogi, diplomáciai perspektívából hogyan reagáljanak. A cél, hogy a csapatokra nyomást gyakoroljunk, hogy teszteljük őket, hogy hogyan viselkednének egy valódi kibertámadás esetében, bár reméljük, hogy ez soha nem fog megtörténni. A csoportoknak be kell számolni arról, hogy a technikai fejleményeket hogyan tudják emberileg felfogható formában leírni. A technikai szakértők mit tudnak elküldeni mondjuk egy miniszternek vagy egy döntéshozónak, amit az meg is ért. A kiberbiztonsági köz, közösségben azt találtuk, hogy ez általában nehézséghez vezet, az általában problémás. Aztán a kiberháborúskodás jogi oldalát nagyon kevésbé, kevéssé ismerjük, mert itt igazából a műveletnek a hatásáról van szó, és nem egy katonai támadásról. Egy weboldalnak a saját tartalmakkal való feltöltését nem szokták kibertámadásnak nyilvánítani, ugyanakkor egy rakétakilövő rendszer meghekkelését igen. A médiában dolgozóknak és nagyon fontos, hogy pontosan tudják megfogalmazni, hogy mi történik. Ezeknek a gyakorlatoknak, ezeknek a műveleteknek mi tehát az értéke? Azt gondoljuk, hogy a NATO kiberkoalíció vagy Lock Shields nevező, mű, nevezetű műveleteihez hasonló nagy gyakorlatok felkészítik az egyes országok csapatait arra, hogy a nap mint nap bármikor felbukkanható kibertámadás esetén hogyan kell fellépniük. Mi ennek a kulcsa? A kulcs az, hogy ne az apró technikai részletekben veszünk el, hanem lássuk az általános képet. A kezdeti védelmi stratégiát hozzá kell igazítani a nagy képhez. A Lock Shields például arra is kiképzi az embereket, hogy a következő támadást hogyan akadályozzák meg. A központ vendéglátó országa Észtország első kézből tapasztalta, hogy milyen például 2017-ben kibertámadást átélni. Ez az ilyen jellegű kibertámadások hatásáról nagyon komoly közvéleményben zajló vitákat indított. Ezen támadásokból azt a tanulságot vontuk le, hogy a kiberbiztonságot együttműködéssel kell megoldani, a különböző állami, katonai műveleti és egyéni érdekelt felek között. Azt is megtanultuk, hogy a nemzetállam kell, hogy megoldást találjon, de a NATO-nak és az Európai Uniónak is lehet szerepe a támogatás nyújtásban. A 2007-es eseményeket együttműködéssel sikerült megoldani. Állami és magán szférából származó kiberbiztonsági szakértők együtt működésével sikerült megoldani ezt a problémát. Az ilyen jellegű gyakorlatok, amiket említettem, összehozzák a tagállamokat, tanulni tudnak egymás kiberbiztonsági készségeiből. Egy páneurópai kiberbiztonsági művelet nem lehetetlenség, hanem szükséges a tagállamok ellen álló képességének a javítása szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen mondja az elnök, most pedig a szabályaink szerint a következőt javasolnám. Először a frakciók árnyék jelentéstevői kapnak szót két-két percben, utána a többi érdeklődő képviselők fejenként egy percben, ezután a szakértők reagálhatnak a feltett kérdésekre 5-5 percben. Bölszor úr az Enészától két percet kap, és Panu úr az Európai Bizottságtól három percet kap. Ez lesz tehát az időbeosztásunk. Angelika Nibler, a néppárt részéről az első. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a szakértőknek, hogy eljöttek és tájékoztattak. Megosztották szakértelmüket. Rövidre foghatom magamat. Nem kell újra bevezetnünk minnyájunkat a témába. Úgy gondolom, hogy a ciberbiztonság nagyobb szerepet kell, hogy kapjon Európában. Számunkra, képviselők számára, de nem csak a képviselők számára az a kérdés, hogyan lehet biztosítani, hogy a hálózati struktúra biztonságosabb legyen, az internet biztonságosabb legyen, a polgárok, az ipar, a vállalkozások, a közigazgatás, és persze a demokratikus struktúrák számára is? Ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy az Enizára vonatkozó bizottsági javaslat jó javaslat. Meg kell erősíteni pénzügyileg és személyzetileg is az Enizát, és helyes, hogy egy célirányos mandátum létezik. Fontos Nagyon fontos, hogy állandó státust kapjon az ENISA is. A certifikáció, a tanúsítványok kiállítása erről a meghallgatás második része szól. Az erre vonatkozó javaslat nagyon érdekes, végleges elképzelésem még nincsen, hogy hogyan lehet a tagállamok és az európai szintű szabályozási hatóságok munkáját egyeztetni. De van egy kérdésem, egyszerű megfontolásból. Ön, öm, úr a BSI-ről beszélt, és a német rendszerről beszélt. Tudom, hogy ez jól működik, de kérdezem öntől, hogy hogyan látja a többi tagállam szabályozási hatóságait. nincsen -e arra szükség megítélése szerint, hogy az európai országokban a biztonsági szintet megfelelően alakítsuk ki. Egy hálózatilag összekapcsolt világban, már pedig ebben élünk, nem elegendő, hogy csupán Németországban kitűnő a védelem rendszerem, hanem arra van szükség, hogy az európai polgárok számára egész Európában erős védelmi struktúrák működjenek, akik valódi koordinációt folytatnak. Hogyha a biztos, belső piacot akarjuk biztosítani, akkor eh, szorosabban együtt kell működni európai szinten. A tanúsítványok, a certifikáció kérdését illetően a ciberbiztonság egy hatalmas verseny előnyt is jelenthet számunkra Európában, ezt is figyelembe kell venni. Köszönjük, Névler asszony! Krumbasev úr az SND frakció nevében. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagy figyelemmel követtem a mondandójukat. De arról hallottunk, hogy a ciberbiztonsági ügynökséggel kapcsolatosan ne szüljünk túl nagy elvárásokat, ne legyenek illúzióink. Ez furcsa, hiszen az egoizmust meg kell haladnunk, az egyes tagállami egoizmusokat meg kell haladni. Márpedig a tagállamok szintjén néha az egyes szolgálatok egoistán tevékenykednek. Kérdezem tehát, hogy milyen jogköröket lehet az európai szintre delegálni. Azért, hogy az ENISA hatékonyan dolgozhasson, ehhez megfelelő jogkörökre van szükség. Ugyanakkor annak nincs értelme, hogy egy ciberbiztonsági ügynökséget hozunk létre, amely kizárólag csak informatív szereppel játszik, így információs ügynökség, amelynek nincsen feldépési ható, hatásköre. Megre asszonyt kérdezem. Köszönjük, hogy bemutatta, hogy a NATO milyen munkát végez ezen a területen. Kérdésem az egyes intézmények munkája közötti koordinációra vonatkozik. Úgy gondolja, hogy az ön osztálya központi munkát végeze, és kérdezem azt is, hogy az önök központja és az ENISA hogyan működnek együtt, illetve egy, együtt működhet nekem, hiszen nagyon sokat kell tenni itt az információt csere területén. Meg kell akadályozni, hogy az intézmények vagy az egyes tagállamok egoista módon járjanak el. Egy olyan kommunikációra van szükség, amely jelenleg még nem valóság, de csak így lehet közösen fellépni a kihívások ellen a jövőben. Köszönöm. Tak, gyekui hvála, mondja az elnök, köszönjük szépen. Az ECR nevében pedig Tosanovski úr kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. csatlakozom azon kollégákhoz, akik nagyon fontosnak tartják ezt a ciberbiztonsági meghallgatást. Hiszem, az információs rendszerek egyre jobban terjednek, és így <clears throat> az IT rendszerek is komplexebbé válnak. Ez pedig vonzóvá teszi a támadók számára, felületet kínál a támadók számára. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy maximalizáljuk a rendszerek ellenálló képességét. Két kérdésem van. Az egyiket Hűzer úrnak teszem föl. Én is úgy gondolom, hogy az Enizát meg kell erősíteni, de Én bizony inkább magas szintű, magas szinten működő koordinációs szerepet szánnék az zenizának. Egy olyan szervezetet képzelek el, amely nem túl növesztett, nem ö, nőtt túl nagyra, ö, az a fontos, hogy működőképes legyen, és a nemzeti hatóságok munkáját koordináljuk. Úgy, hogy a nemzeti hatóságok igenis becsatornázzák a magánszolgáltatók a magángazdaság kompetenciáját, szakértelmét. Gondolkoztak azon, hogy működhet -e egy ilyen modell, és hogyan lehetne segíteni, hogy az egyes nemzetállami testületek eh, vagy eh, ügynökségek jobban megosszák az információkat, melyek rendelkezésükre állnak, mert erre bizony nem annyira hajlandóak. második kérdésem, az EU közötti ügynökségek hogyan működnek a, a az közös kutatóközpont, az űrügynökség, az Europol, um, hogy csak néhányat nevezek, mindenki több hatáskörrel rendelkezik ezen a területen. Köszönjük szépen! Telicska képviselő, aztán Kalasz asszony. Tessék, parancsoljon tehát! Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Nagyon meghallgattam azt, amit elmondtak, és köszönöm mindkét előadást. Hűzer úr előadásából azt szűrtem le, hogy a tagállamoknál van a kompetencia, és ott is kellene megtartani, mert ehm, ez a biztonság egy része, ez a kompetencia, ezt itt is kellene tartani. Merle Magre arról beszélt, hogy egy szélesebb kontextust kell megvizsgálnunk, és ezt a problémát, ezeket a problémákat együttesen kell leküzdeni. Az lenne a kérdésem, hogyha ellenezzük azt, hogy még több feladat legyen ügynökségi szinten, akkor hol van a szélesebb kontextus, hiszen akkor minden tagállam saját maga fog küzdeni. Tudjuk, hogy az előző hozzászóló is rámutatott arra, hogy a tagállamok vonakodnak attól, hogy információt osszanak meg, ugyanakkor tudjuk, hogy a rossz fiúk meg megosztják az információt, a, rossz, a jók pedig nem. Ezért, hogyha valaki egy kibertámadást ö, ö, támadásról tud, és ezáltal el lehetne kerülni ezt máshol, hogyha erről tudhatnának. Tehát a kérdésem a következő, hogyha ellenezzük ezt az európai szintű megközelítést ügynökségi szinten, akkor hogyan bírjuk rá a tagállamokat arra, hogy együttműködjenek, és a legjobb eredményt sikerüljön elérni? Elnök, köszönöm. A zöldektől. Nincs itt senki a zöldektől. ENF, Krisztel Levasier. Le Chevalier, pardon. Le, Le Chevalier, mondja az elnök je pas de, je pas de question. Nincs kérdésem. Nincs kérdésem, köszönöm. Uh, so we shall... Uh... Jó, akkor a második kör következik. Eva Kajle az SND részéről az első parancsot. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy pontosak voltak az új mandátummal kapcsolatban első és nagyon fontos lépés ez a kiber fenyegetettség elleni fellépésben az EU-ban. A tanúsítás pedig a termékek és szolgáltatásokba vetett bizodalmat, illetve ezek biztonságát tudja megerősíteni. Ha tudnánk pontosítani esetleg, hogyha európai szintű kibertámadás történik, ez hogyan zajolhat, és az Enisának milyen lehetősége van arra, hogy megtegye, amit szükséges? Az operatív szerepe hogy néz ki? A tagállamok ebbe bele tudnak-e avatkozni, vagy csak koordinálja, koordinálhatja a tagállamokat, illetve tehet-e javaslatot, vagy beleszólhat-e abban, hogy konkrétan mit csináljanak. A másik, hogyan tudnánk, jobban tudnánk támogatni önöket például az oktatásban, a digitális oktatás területén a támadásoktól való védelmet hogyan lehetne tanítani. Az új technológiák ugyanis nagyon sok kihívást jelentenek, és nem csak az adatok biztonságára gondolok, hanem ez ennél messzebb megy. A robotikáig is érdemes tovább gondolni. Úgyhogy nem tudom, az Enisza szerepét esetleg ebbe az irányba is érdemes lenne kiterjeszteni. Nagyon sok a kihívás, nem tudom, hogy ez a tagállamok kezében maradhat-e, hiszen az internetnek nincsenek határai, és ezért univerzálisak, egyetemesek a kihívások. Lehetséges, hogy a válasznak is ilyennek kéne lennie, illetve a másik ügynökségekkel hogyan látja az együttműködést egy ilyen esetben. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Mudi asszony kapszód. Nem? Nagyszerű. Akkor Szolinyó úr. Nem, ön sem kért szót. Csodálatos, akkor az összes kérdést feltették a kollégák. Most először Sebhüzer úr, majd Megre asszony tudnak válaszolni a feltett kérdésekre, és ha megengedik, akkor még hozzátennék annyit, hogy nagyon kényes a helyzet, de nem csak ezen a területen, hanem a villamos energia terén is, és más szolgáltatások terén is. Az adatvédelm is ugyanis egy szolgáltatás típus. A nemzetállamok felelőssége rendkívül fontos az állampolgárok szempontjából, de hogyan lehet összehangolni például a zeniszán keresztül ezeket a tevékenységeket? és persze érdemes minden egyes tagállamban készségeket tanítani és erősíteni egy kibertámadásra való felkészülésre, ahogy ezt a szakértők is mondták, de úgy gondolom, hogy a hadsereg a probléma egyik oldala, de a népesség túlnyomó többsége az az adatvédelem kérdését szeretné biztosítva látni és ez az energia ellátás biztosítása vagy a közlekedés szempontjából apróságnak tűnhet. Önöki a szó. Ich versuche sehr kurz die Fragen zu beantworten. Megpróbálom nagyon röviden megválaszolni a kérdéseket. A BSI és Németország azon van, azt támogatja, hogy legyen egy állandó mandátuma a, az Enizának az a kérdés, hogy mi a helyzet Európa többi részével, és nem lenne az jobb, hogyha egymást metsző struktúrákat alakítanánk e, ki. Úgy vélem, hogy itt is még továbbfejlesztési igény van a legtöbb országban, fejleszteni kell a legtöbb tagállamban. Szerintem vannak tagállam orientáltabb feladatok, tehát úgy gondolom, hogy az Enizának főként a kapacitás képítését kell a tanácsokat kell adnia a tagállamokban. Szerintem ez sokkal többet segítene. Az a kérdés, hogy mi a helyzet az erős egókkal, ez egoizmussal a tagállamok részéről. Én az Enizát nem versenytársnak látom, én úgy látom, hogy ez például a németországi struktúrákat kiegészíteni. Én a tagállamoknak a szerepét látom erősebbnek a klasszikus válságkezelési mechanizmusok miatt nemzeti testületek felügyelik az erőműveket egy kiber támadás esetén automatikusan a nemzeti felügyeleti szerv koordinál, tehát elég erős szerep van itt a tagállamokban a válságkezelés kapcsán. A koordinálás területén, nem nemzetközi szinten még kell sok mindent tenni, de a, a válságkezelés kapcsán viszont nem lehet a világot leválasztani, nem igaz, hogy van egy kibertér, illetve egy valós tér, ezt kettőt együtt kell kezelni. Milyen szerepet kapjon az Eniza? Szerintem lényeges az, hogy információkat tudjon szolgáltatni, kapacitásépítésben segítsen, gyar- tartson gyakorlatokat, és itt osztozom Megre kollégám véleményében a gyakorlatozás az egyik nagy kihívás, és ez egyik feltétel ahhoz, hogy sikeresen lehessen egy válságot leközdeni, mert csak így lehet a struktúráink gyenge pontjait megismerni. A hatóságok közötti együttműködés, az Európolt említették, a cybercrime kérdés a nemzeti bűnöldözésen keresztül, illetve hogy ezt az Európolon keresztül koordinálják. Én itt nem látok kommunikációs lehetőséget a nemzeti illetékes hatóság számára az ENISA, illetve az Európol irányába. Én látom azt, hogy az Európolnak van helyzetinformációja, ezt továbbadják, és így ez természetesen majd eljut az ENISA-hoz is összességében egy kicsit szerény vagyok. 26 éve foglalkozok az információs és kiberbiztonsággal. Szerintem a legfontosabb az az, hogy az egy évvel ezzel előtt elfogadott ENISA irányelv esetében a legfontosabb a végrehajtás, főként a kapacitás kiépítés tekintetében. a klasszikus disaster recovery esetében látom a válságkezelést, ez szerintem itt koordinációt jelentene Európa esetében, és itt az Enizának nagy szerep juthatna. Ami pedig a tanúsítványozást illeti, itt is úgy vélem, hogy európai tanúsítványozási keretre szükség van. A fontos ennek során az az, hogy a már meglévő struktúrák esetében fejlődésre, nem pedig lerombolásra van szükség. Szerintem csak egy kérdést nem tudtam megválaszolni eddig, ez pedig az, hogy Eniza algoritmika, robotika kérdése, foglalkozik ezekkel az Eniza, ezt én sem tudom pontosan. Mi is azon gondolkodunk, hogy nemzeti szinten hogyan tudnánk ezt kivitelezni valószínűleg ez közös téma lesz majd, mert eh, az algoritmusok mindenkit érintenek majd. Also vielen Dank. Sie haben... Köszönjük szépen. Betartotta az 5 perces felszólalási időt, ez nagyszerű. Most pedig megre asszonyi a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. There was a question about the uh, critical infrastructure. <laughs> kritikus infrastruktúrára vonatkozó kérdésre reagálnék. Ez nagyon fontos szerepet játszik a gazdasági stabilitásban, illetve a NATO, illetve az EU-s tagállamok biztonsága szempontjából. A katonai és a civil oldala is egyformán fontos a kiber területnek a nemzeti infrastruktúrák világosan a kibertámadások célpontjaivá válhatnak mi miatt aggódunk. Például a villamos hálózatok, levegőben, szárazföldön történő közlekedés, bankok, pénzügyi piacok, kórházak. Ezek mind sérülékeny rendszerek, támadhatóak. És bár kényelmes lenne világos határvonalat húzni a kritikus nemzeti infrastruktúráik és a katonai infrastruktúrák között, ez nem lehetséges, hiszen itt a két terület együttműködésére van szükség, a polgári és a katonai terület együttműködésére. Az a, a kérdés, hogy a felelősséget, a nagy képet látsuk nemzeti szinten, és kezeljük is, ezt együtt kell tenni, mégpedig a nagyon gyakorlatias kísérleti gyakorlataink révén, ami a lehető legrelevánsabb történetek felhasználásával dolgozza ki ezeket a projekteket, a gyakorlatokat, és utána a gyakorlat után a tanulságokat is levonjuk, és ezek alapján nemzeti szinten végrehajtunk változtatásokat. Nagyon fontos olyan forgatókönyveket használni, amelyeket a valós életre alapoztunk, hogy ne érezzék azt az államok, hogy szimulációt kell végigcsinálniuk, hanem tényleg érezzék azt, hogy ugyanazokkal az operatív rendszerekkel kell dolgozniuk, amikkel a valós életben történő támadás esetén dolgoznának, tehát a valódi készségeket és reakciókat tudjuk tesztelni. Két következtetést vonnék le. Az egyik, nincsen egyetlen csodálatos megoldás, de érdemes feltérképezni és összehasonlítani az EU-s és a NATO-s válságkezelési mechanizmusokat is, hogy a jobb koordináció érdekében lehetőségeket dolgozzunk ki. Ez a kiber konfliktusok esetében a szituációkra vonatkozó tudatosságot és ezeknek a felismerését növeli. Nem nulláról kezdjük a munkát, hiszen nagyon sok minden már is zajlik, és hogyha ezt a feltérképezést a szakértőknek, például a Love Shield műveletből való tapasztalataira, vagy más NATO műveletek, például az EU Cybrid tapasztalataira építenénk, vagy a védelmi miniszterek találkozójának az eszmecseréjére, vagy a PACE nevezetű EU által koordinált gyakorlatra a NATO válságmenedzselési gyakorlataira, ami kifejezetten a kibertámadásokra összpontosított, illetve a Kiber Európa, Cyber Europe, amit két-három évente szervezünk meg. Ezeknek a tapasztalataira tudunk alapozni, amikor a kibervédelem igényeit fel akarjuk térképezni, a tanulságokat össze akarjuk foglalni ezekből a gyakorlatokból. Így tudjuk javítani a NATO és az EU között az együttműködést. Másodszorban fontos az is, hogy a kiberbiztonsági képzés igényeit feltérképezzük az EU-n és a NATO-n belül is. Január 1-től a mi központunk fogja átvenni a kiberbiztonsági képzés feladatkörét a NATO-n belül. Mi fogjuk elemezni azt, hogy milyen igényekre van szükség, és hogyan tudjuk megosztani a bevált gyakorlatokat Európával és az európai ügynökségekkel. Köszönöm. Thank you very much. I think the only question uh, which has not been azt hiszem, hogy az egyetlen kérdés, amelyre ez ideig nem kaptunk szakértőinktől választ, az, hogy az Európai Unió ügynökségei hogyan tudnak jobban együttműködni. Steve Purser az Enisa részéről <clears throat> talán választod erre a kérdésre, öné a szó. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy meghívtak. Néhány bevezető észrevételt szeretnék tenni. Üdvözöljük ezt a csomagot, amely nagyon becsvágyó csomag, és jó időben is fogadják el. Úgy gondoljuk, hogy erre nagy szükség van. Mindenki egyetért abban, hogy becsvágyó lépéseket kell tenni üdvözöljük azokat a forrásokat, amelyeket biztosít a jogszabály számunkra, amelyel a stabilitást érhetjük el. Egyrészt a kritikai infrastruktúr, információs infrastruktúra terén elért eredményeket akarjuk megerősíteni ezzel, és az együttműködés útjára szeretnék terelni az együttműködést. Az ECC program tanácsa koordinálja már most is az egyes hatóságok tevékenységét. Dinamikusan cseréljük az információt már most is ebben a pillanatban is. Ezen felül pedig létezik a közös ENISA Europol EC3 ügyülés, és az európai ügynökségek eh, között információt cserélünk meg a CISAR közösségben. Ezen felül pedig a CCDC-vel is együttműködünk, és teljesen egyetértek azzal, hogy ezt az együttműködést folytassuk, így megerősíthetjük operatív képességeinket, hanem, megfő, hanem és ezen túl jó célra vezető szakpolitikai döntéseket hozhatunk. Az ENISAM, hogy valami nagyon fontosat mondjak, mindig egy olyan ügynökség volt, amely az együttműködésen alapult. Bármit teszünk, katalista vagyunk, facilitátor vagyunk, kéz a kézben dolgozunk önökkel. Deliverable deliverable Nem magunknak dolgozunk, hanem a közösség, az ügynökségek közösségi számára. Ez pedig nagyon komoly következményekkel jár. 50 munkatársamban, hát a világot még 50 kitűnő szakértővel sem lehet megváltoztatni, de fontos, hogy együttműködjünk. <clears throat> És így persze a tagállamok hatóságai is úgy érzik, hogy a saját maguk eredményeit sikerült elérni. Egy szóval becsatornázzuk a mi információnkat, és fogadjuk az információt a tagállamoktól, ezen semmilyen módon nem akarok változtatni, fontos az együttműködés. One simple question has not been responded. Köszönöm szépen. Nagyszerű az együttműködés a 28 tagállam között. Remélem, a digitális társadalom miért felelős főigazgatóság képviselő, és erről fog megerősíteni. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy az Európai Bizottságot is meghívták erre a nagyon érdekes ülésre. A szerepünk most az, hogy pontosítsunk azonnal azonokra, azokra pontokra térnék ki, amikre vonatkozólag kérdéseket tettek fel a képviselők. A mandátumunk nagyon egyszerű alapokra épült. Az első, amire az ENISA már most is épül, kapacitásépítésbe, vált gyakorlatok összegyűjtése és megosztása a tagállamok között. Aztán lépítők azokra az információs hálózatokra is, amelyekre vonatkozólag irányelveik, irányelvünk is van már. Ez nagyon fontos, akkor amikor a tagállamok és az ügynökségek közötti határvonalat meghúzzuk. Az MIS az úgynevezett CSAT Network-öt hozta létre, amit vel kapcsolatban az ENISA-nak az irányelv alapján fontos szerepe volt. A korábbi jogalkotási időszakban az EU-s kiberbiztonsági válaszadási ellenálló képességet már meg akartuk erősíteni, és ezért hoztuk létre a tagállamok hálózatát, ami most meg is kezdte a működését. Ez lehetővé teszi a koordinációt, az információáramlást a tagállamok között. Most azt javasoljuk, hogy először is definiáljuk részletesen az ügynökség feladatát, mivel egy kicsi ügynökségről van szó, nagyon specifikus szerepe van, és a másik, hogy az operatív együttműködésen túl a SZISZET hálózat és az ügynökség tanácsokat is adjon azzal kapcsolatban, hogy a tagállamoknak a képességét az incidensekre való reagálásban hogyan lehetne javítani, technikai segítséget is nyújt az incidensek esetén. Tehát nem fogja a tagállami reagáló csoportokat helyettesíteni, de támogatást tud nyújtani a tagállamoknak, ha szükség van rá, és ha kérik, egy nagy méretű incidens esetében, aminek jelentős hatása lenne. Illetve az incidensek hatását és a reakciók hatását is elemzi. Ezáltal tájékoztatni tudja Európát és a tagállamokat a kiberbiztonsági ügyek és problémák kezelése terén. Nem helyettesíti a nemzeti kiberbiztonsági ügynökségeket, épp ellenkezőleg kiegészíti és segíti őket, hogyha szükséges és hogyha kérik. Illetve a további kapacitás építésben segít a tagállamoknak. Ami a tanúsítást illeti, azért javasoltuk, hogy az ENISZA szerepeljen ebben a rendeletben, mert nagyon tipikus feladat lenne ez egy független európai ügynökség számára. Független ügynökségről van szó, megvan a szakértelme az Eniszának, hiszen már dolgoztak tanúsításra kapcsolatos ügyeken, például a felhő esetében. A szakértelmük tehát megvan, de a tagállamoknak ettől függetlenül megvan a szerepe abban, hogy a javasolt európai terveket értékelje, amiket akár a tagállamok, akár a bizottság javasolnak, kell, hogy konzultáljon a tagállamokkal, és a tagállamok fognak szavazni a tanúsítás jóváhagyásáról végső soron. Ami pedig a tagállamok együttműködését illeti, definiáljuk a struktúrát együttműködést, amit az Eniszának a többi ügynökséggel kell folytatnia, hogy ne legyenek átfedések, illetve a nagy incidensek esetében definiáljuk az egyes ügynökségek szerepét, pontosan azért, hogy a rendszer hatékonyan működjön. Ezt a CyberSec Europe 2018-as művelet során fogjuk tesztelni. A javaslatunkban az szerepel, hogy két éves helyett évente megismételt gyakorlatról legyen szó. Elnézést, hogy túléptem az időmön, de válaszolni akartam az összes kérdésre. Köszönöm szépen. Akkor következhet a második szekció, hiszen a kérdésekre megkaptuk a válaszokat, és ez így nagyon jó. Most hadd mutassam be a következő témánkat, kiberbiztonsági tanúsítási rendszer. Az első előadónk Gabriele Fagioli úr lesz, a Clusit elnöke. Ez a Computer Biztonság Olasz Szövetségének a neve. Ennek a szövetségnek az elnöke tehát Fagioli úr, valamint tudományos igazgatója a biztonsági és magánélet védelmi iskolának Milánóban. A Partners for Innovation vezérigazgatója, ami a digitális 360 cégnek a neve. Partner és adminisztrátor és szakértő egy sor más témában is, például a komputeres biztonság, kiberbiztonsági tanúsítási rendszer, stb. És most 8 percet kap arra, hogy a csodálatos gondolatait bemutassa nekünk. Köszönöm szépen, Gabriella Fagioli vagyok, és a Clusit elnöke vagyok, az olasz IT-biztonsági ügynökségi. Ez a legfontosabb ügynökség Olaszországban, melynek célja az, hogy a cégek, a közigazgatás és az állampolgárok számára a biztonságot megteremtse. Ezen felül pedig egy milánói megfigyelő hely vezetője is vagyok, aki a digitális technológiából származó tapasztalatokat is megosztja. Mielőtt részleteiben ellenőr, elemezném a szabályokat, el szeretném mondani, hogy a tanúsítványozási rendszer versenyképességet és innovációt biztosíthat a cibertéren. Ennek az értéke két feltételtől függ. Egyrészt a fogyasztóknak alkalmazniuk kell a, a, a rendszert, másrészt a felhasználóknak el kell ismerniük ennek a rendszernek az értékét. Így tehát a kereslet-kínálati viszonyokat kell figyelembe venni, és így sikerül magasabb standardokat kialakítani. És így a kockázatokat csökkenteni lehet, mi több, a ciberbiztonság egy olyan tényező, amelyet figyelembe vesznek a termékek, szolgáltatások megvásárlása során. Az európai piacokban jobban figyelnek erre, akkor ez versenyelőnyt jelent mind a cégek, mind az állampolgárok számára, és persze erre európai és globális szinten kell választodni. Ez a tanúsítványozási rendszer ezt a célt szolgálja. A ciberbiztonság az új technológiákkal új kihívásokat jelent. Fontos, hogy ezért fontos, hogy az új kihívásoknak megfeleljünk. A célunk az, hogy a fragmentációt megakadályozzuk, a ciberbiztonsági tanúsítványozási rendszerek piacán. És azt mondhatjuk, hogy ezzel a kerettel sikerült az új ICT termékek piacát megteremteni. Úgy gondoljuk, hogy a tanúsítványozás nagyon fontos szerepet játszik, a független hatóság területén, és eh, éppen ezen oknál fogva nagyon fontos, hogy eh, a ciberbiztonság működik. Jelenleg ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy az ICT termékek és szolgáltatások tanúsítványozása európai szinten még fragmentál, komoly adminisztratív és gazdasági terheket ró ez a szereplőkre. és így <laughs> nagy hátrányokkal jár ez az állampolgárok és a cégek számára. Ezért nagyon fontos a kockázat kezelése, csökkentése, úgy, hogy a technikai standardokat figyelembe veszük, például az ide vágó ISO normát. Hogyha például a összekapcsolt bojlereket veszük figyelembe, akkor függően attól, hogy kórházakban működnek ezek, vagy pedig egy más intézményben, más biztonság vonatkozik rájuk, ezeket szabályoz az ISO 27001 per 2013-as norma. A Enőző, tehát sok kihívásnak kell, hogy megfeleljem, például a bank ágazatban az EBA és az EBF normákkal lehet csökkenteni a különböző kockázatokat. Azt is meg kell vizsgálni, hogy az ENISA hogyan tud hatékonyan működni és a legjobb gyakorlatokat átadni. Az ilyen fellépéseket a különböző applikációkra lehet alkalmazni. Ezen felül pedig a európai certifikációs rendszer 45-ről szóló jogszabály 45. cikke ugyanakkor merev szabályokat határoz meg. A technikai szempontok az Enizának is figyelembe kell venni. Ugyanakkor a 46-os cikkről elmondhatjuk, hogy ez komoly kihívásokat jelent, hogy ne csak a termékek, hanem a szolgáltatások számára is megfelelő tanúsítványozási rendszert dolgozunk ki. Nagyon fontos a maradvány kockázat felmérése és szabályozása. A 47-es cikkre térünk rám. Ezzel kapcsolatban a szabályozás tervezet egyes elemeivel kapcsolatban vannak problémáink, például az A betű nem szabad, hogy csak a termékekre korlátozódjon az A pont. Az is fontos, hogy a jelenleg nem előirányzott a fogyasztókat bevonó folyamatokra is kiterjesszünk. <clears throat> Az EASO, mely a 2012-10-25-ös rendeletben szerepel, itt ebben a tervezetben nem szerepel. Az 54. cikkről, a büntetésekről is szeretnék beszélni. A tagállamok vethetik ki a büntetéseket, ugyanakkor nem teljesen világos, hogy milyen rendszerben működne ez. Mi úgy gondoljuk, hogy a termékek e, és szolgáltatások tanúsítványázásának alapján lehetne a sértésekre büntetést kiszabni. Az volna ugyanakkor a cél, hogy a résztvevő szereplőket is bevonjuk ebbe, ebbe, ebbe a folyamatba, például az EBÁT és az EBF-et, és így lehetne az eredményt megvizsgálni. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a jelenlegi tervezet és a meglévő tanúsítványozási és biztonsági szervezetek kapcsolatait is. El kell kerülni a párhuzamosságokat és az átfedéseket. Ezen felül célra vezető volna a 48-as cikket módosítani, ahol csak az EIZót említik meg, és az ISO, illetve az ISO IEC 17065-öt említik meg, pedig a 17065 mellett a 1724-et is meg kellene említeni. A 49-es cikk ugyanakkor a meglévő tanúsítványozási rendszerekbe ütköző szabályokat tartalmaz, és korlátozza a nemzeti tanúsítványozó hatóságok munkáját. További kockázat rejlik ebben a jogszabálytervezetben, mi szerint, hogy ez fölöslegesen korlátozná a nemzeti hatóságok szerepét, automatikus kapcsolattartást kellene biztosítani, ezzel további biztonságot teremtve. Ez elkerülhetetlen volna. Végezetül pedig az európai jogszabály tervezett tartalma üdvözlendő, de ahogy előadásomban is hallható volt, módosításokat kell alkalmazni a szövegben, annak érdekében, hogy a kockázat csökkentés elve érvényesüljön, és a certifikációs rendszerek definícióját nagyobb óvatossággal kell végrehajtani. Az ENISA <clears throat> tanúsítványozott termékek és szolgáltatások auditja során fontos, hogy figyelembe vegye a megfelelő hatóságok iránymutató véleményét is. Köszönöm. Because of you hit in eight minutes. Hát ez csodálatos volt. 8 percen belül 15 bekezdés képes volt átvenni, ez igazán kitűnő. The floor will be to Mr. Elias Elias kapja meg a szót, aki az kormányzati eh, ügyek felelős igazgatója a Symantec vállalatnál. Hantis eh, urat tehát bemutatom. Ő a kormányzati ügyekkel foglalkozik, EU-Afrika közel-kelet eh, Ázsia, Csendes óceán, Japán térségében, ezen kívül globális tanácsadó, adatvédelem és kritikus infrastruktúra ügyében, és jogász végzettségű, az Aristoteles Egyetemen végzett, Limburgban is tanult, Erasmus ösztöndíja, ezen kívül a Queen Mary College-ben um, informatikai jogot tanult, és a Szolvai intézetben pedig MBA-t eh, szerzett. Ezen kívül az Európai Biztonsági hálózatnál, az Enisánál, az Európol kiberbiztonsági tanácsadó testületénél is tevékenykedik, tehát nehéz felsorolni ezt a rengeteg dolgot, amit ő végez, remélhetőleg most készen áll arra, hogy teljesítse kötelességét itt nálunk 8 percen belül. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Minden tőlem telhetőt megteszek, tisztelt eh, parlamenti képviselők, tisztelt eh, panel eh, társaim, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni a szervezőknek azt a lehetőséget, hogy itt lehetek ma önökkel. Nagyon eh, sokan beszéltek a, az együttműködésről, ahogy az elnök is mondta, az Enisza eh, tanácsadó testületében vagyok, és csak dicsérni tudom azt a munkát, amit együttműködés tekintetében tesz az Eniza az iparral, hogyha gyakorlati vitát szeretnének az operácionális együttműködésről az iparon belül, én szívesen ebben részt veszek, de a mai feladatom az az, hogy beszéljek a tanúsítványjegyzási keretről. Ebben a kontextusban szeretném elmondani a megjegyzéseimet, ugyanis én egy szoftvercégtől jövök, de vannak cloud szolgáltatásaink is, vannak különböző berendezéseink is, és persze a kutatásfejlesztésben is részt veszünk. Kit védünk, főként a kibervédelemmel foglalkozunk, főként kormányokat, kritikus infrastruktúra projekteket, nagyvállalatokat, KKV-kat és fogyasztókat próbálunk megvédeni. Bizonyára ismerik a Norton vírus előtt, ez a technológia már 30 éve a piacon van, a Symantec ezt egyértelműen ezzel kezdte fogyasztói termékkel, és ez 30 év alatt így építettük ki a piacon. Együttműködünk számos EU intézménnyel és de a tagállamokkal és úgy, mint ügyfél illetve kapcsolatok tekintetében és PPP-k tekintetében és a kiber tanúsítványozás témája a bizottság részéről az in- dolgok internetje miatt alakult ki. Itt különböző fogyasztói technológiák vannak az dolgok internetje kapcsán, és ezt nagyon gyakran támadják a kiberbűnözők, egyre inkább támadják ezeket a dolgok internetje technológiákat, és ez a jövőben is így lesz, mert ezek mindenhol megjelennek majd a társadalmunkban, ezek a dolgok, és itt információkról van szó, értékes információk, és az információ az hatalom. Néhány statisztikával hadd szolgáljak adattal, amely mutatja mindezt. Néhány évvel ezelőtt megvizsgáltunk egy um, um, népszerű operációs rendszert, négy percen belül ezt megpróbálták um, feltörni, aztán néhány évvel később olyan eszközöket, amelyek nem voltak védettek, már két perc alatt megpróbáltak feltörni. Ha megnézzük a biztonsági incidenseket a IoT esetében, vagyis a dolgok internetje esetében, láthatjuk, hogy ezek Oroszországból, Kínából származnak, de hogyha megnézzük az EU-s tagállamokat, akkor 12% az előfordulása mind ezeknek. A legnagyobb rész egyetemen Kína irányába megy. Tehát elmondható az, hogy a kiberbiztonság mindenképpen a dolgok interneti tekintetében fontos lesz. Érteni kell azt, hogy itt nem ugyanaz a biztonság, mint a komputerek esetében két különböző világról beszélünk. Az IoT esetében nagyon komplex a dolog, a kiberbiztonság tekintetében, a komputerek esetében, a tűzfalakra gondolunk, a vírusolőkre, viszont ez mm, nem megfelelő már az IoT esetében, a dokumentáratja esetében, más a méret, több tucat különböző operációs rendszer van, tehát teljesen más ez a világ. Ezért az IoT esetében a biztonság teljesen más, mint a komputeres biztonság. A komputerek esetében egy, arról van szó, hogy egy végpontot lezárunk, ez volt a történelmi megközelítés, az IoT esetében decentralizált, szétosztott biztonságra kell támaszkodnunk, különböző lehetséges pontok vannak, amit le kellnek zárni, a felhők, a kódok, és nem csak az adott eszköz számítógépes teljesítményére kell támaszkodni. Ha mutassam meg itt, hogy mennyire más itt a világ, hogy mennyi az elosztási lehetőség a biztonság tekintetében. Meg kell védeni a felhőben lévő eszközt, meg kell védeni magát az eszközt. Nem csak, hogy biztonságossá kell tenni az eszközt, hanem eh, meg, eh, kell tenni az információt is, ami az eszközre kerül. Kell -e egy eh, kiberbiztonsági tanúsítvány szerintem. Elmondhatjuk, hogy bizonyos piaci szegmensekben több munkára van szükség, hogyha megnézzük például a fogyasztói cikkeket, az elavult rendszereket, vagy megnézzük, hogy vannak olyan termékek, ahol nincsen belépített biztonság, de meg kell néznünk a különböző elosztási rendszereket is, tehát nem tudjuk ugyanazt a fajta biztonságot elérni ezekben az eszközökben, mint a komputerek esetében. Működőképes lesz az önkéntes tanúsítványozás? Lehet, viszont kell egy nagyon jó érv emellé, harmonizált eh, piacra is szükség van, és eh, egy ok kell arra, hogy miért is legyen ez működőképes, és nagyon fontos az, hogy ne legyen bürokrácia itt. Ebbe a eh, jó irányba haladunk-e? Nos, hát itt aggájaim vannak, például, ha megnézzük az e-privacy-t, az adatokhoz való hozzáférés, hogy ennek a hiánya, ez kihathat a dolgok internetjének biztonságára is. Ha megnézzük a tanúsítványozást, akkor egyértelműen tudnunk kell azt, hogy mit akarunk tanúsítványoztatni, mikor és hol, és milyen szerepe lesz a különböző érintetteknek. Te, teljesen más a szerepe egy szoftver vagy hardware készítőnek, vagy egy szolgáltatónak. Én nem hiszem, hogy ezeket a kérdéseket átgondoltuk már. Tehát az IoT biztonság nem a hagyományos módon fog működni, ezt nagymértékben kell kezelni, a hálózattól függ, az elemzéstől, a végponttól is függ. A tanúsítványozás segíthet akkor, hogyha ez önkéntes, hogyha piacorientált, hogyha van kapacitás erre, és hogyha olyan ez a tevékenység, amely az EU egészében megtörténik. Végezetül technológia semlegesnek kell lennie, a magánszektornak részt kell vennie ennek kialakításában. Vannak már bizonyos fajta rendeletek, amelyek erre mutatnak, például a NISZ rendelet, és az e, Eniszának nagyobb szerepet kell adni. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Thank you very much. Nagyszerű, köszönöm szépen. Szinte tökéletesen betartotta a 8 perces időt. Köszönöm. Most ugyanúgy fogunk eljárni. A frakció képviselői két pontot kapnak. A második körben pedig bárki, aki szeretne hozzászólni, egy percet kap. Először Anglika Nibler néppárt parancsoljon. Köszönöm szépen. A második panelben felszoruló két vendégnek is szeretnék köszönetet mondani az előadásaikat. Három kérdésem van. Először is egy kiegészítő kérdésem van. Kell-e önkéntes európai kiberbiztonsági tanúsítványi rendszer, vagy egy kötelező érvényű kell-e? Sentis úrtól azt hallottam, hogy az önkéntes rendszer elegendő lenne akkor, hogyha lenne ehhez piac. Van-e már ilyen piac, vagy ezt ki kell -e még építeni? Ezért úgy vélem, hogy inkább talán jobb lenne egy kötelező rendszer, vagy magyarázza el nekem, hogy milyen fajta ösztözést kell adnunk a vállalatoknak ahhoz, hogy csatlakozzanak az önkéntes rendszerhez. A második kérdésem, az az, hogy kockázat alapú megközelítésre van szüksége. Itt eh, ezt nem igazán ismerem, de különböző kontextusa a fenyegetettségeknek, és ezt különbözőképpen kellene értelmezni, értékelni a tanúsítványozás kapcsán is. Harmadik kérdésem pedig úgy vélem, hogy eh, a kiberbiztonság és a tanúsítványozás eh, nagyon erős verseny elő lehetne Európa számára. Amerikában, Kínában is vannak tanulsítványok, ők fogják-e majd a nemzetközi standardot meghatározni, vagy mi az európai tanulsítványozási standardjainkkal nem vállalhatnánk-e éllovas szerepet. Elnök, köszönöm szépen, Nibler asszony. Most pedig szeretném Jentfried Albrecht eh, kollégát üdvözölni, és szeretném neki megadni a szót. Representative of IMCO. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Uh, egyszer fogok hozzászólni mindkét funkciómban, az IMCO szempontjából is, hozzászólnék ahhoz, amit Nibler asszony is az imént említett. Szerintem is a legfontosabb kérdés az ENISA rendelethez kapcsolódóan, az, hogy kötelező vagy nem kötelező legyen a tanúsítási rendszer? Ez az alapkérdés, illetve, hogyha ezt eldöntöttük, akkor mit is jelent a kötelező érvényű, és ez az egyetlen módja a tanúsításnak, vagy többféle tanúsítási rendet szeretnénk? A legfontosabb réteg minden mögött az, hogy haladunk-e abba az irányba, hogy legyenek EU-s piaci standardok, például a számítástechnikai biztonság szempontjából, és az a, az a benyomásom, illetve az IMKO szakbizottságban is ez a vélemény alakult ki, hogyha bizomány, legalább bizonyos közös normákat akarunk az európai egységes piacon, akkor kell, hogy legyen kötelező érvényű mechanizmus, legalább ennek valamilyen típusa, hiszen a közös normákat csak ebből a megközelítésből lehet elérni de meghallgatnám az önök véleményét is ezen kulcsfontosságú kérdéssel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a kötelező érvényre vonatkozó kérdés a tanúsítás szempontjából nagyon fontos kérdés, érdekes lesz meghallgatni az előadóink véleményét. Az SND frakció nevében Krumbasebb kolléga kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Az egyik kérdés valóban az, hogy a tanúsítás az kötelező legyen, vagy nem. Körülbelül 50-50 százalékban -50 támogatjuk az egyik, illetve a másik megoldást. Az elektronikus magánélet védelméről szóló jogszabály során, elfogadása során is voltak hasonló viták, a végfelhasználói eszközök kapcsán most ott a nem kötelező érvényű tanúsítás lett bevezetve. Ezen jogszabály esetében például érdemes elgondolkozni, hogy ne legyenek-e különböző típusú tanúsítások, egy első szint mondjuk a magánfelhasználók, második szint az üzleti vállalkozások számára, és a harmadik pedig intézmények, kormányzati szervek számára. Volt még egy kérdés, amit az ülés első részében is felvetettünk. Ez a nemzeti tanúsítási rendszerek kérdése, ezek léteznek, és mi fog történni akkor, hogyha európai tanúsítást vezetünk be? Megmaradhatnak a hatékonyan működő nemzeti tanúsítványok, vagy nem. Információcsere, ez valami olyasmi, ami globálisan valósul, meg nem csak egy tagállamon belül, úgyhogy talán nyitva kéne hagyni ezt a kérdést. És akkor esetleg érdemes lenne elkezdeni dolgozni egy olyan tanúsítási rendszeren, ami az EU-n is túlmutat, és felvethetnénk ezt az USA-val és Kínával folytatott tárgyalásainkon. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Valóban nagyon fontos megkülönböztetni egy átlag számítógép tanúsítását egy nukleáris erőmű, egy atomerőműjétől Tosenovszki képviselő úr kap szót. Köszönöm szépen. Én arra reagálnék, amit a kollégáim mondtak és bennem is felmerült egy kérdés. Mit is tanúsítsunk? A kereskedelem területén a tanúsítás az egy marketing termék, a Symantec nagyon jó példája ennek. Ők az egész üzleti modelljüket erre építették a védelmi üzletre. Kollégáim azt is mondták, hogy egy másik kérdés az, hogy hogyan lehet a közféra területén új tanúsítványokat kiadni, hogy ne legyen ez túlságosan nagy bürokratikus teher. Aztán, hol lesz szükség nemzetközi, és hol lesz szükség európai tanúsításokra hiszen óriási pénzekről van, szükség, van szó, és egy dolog hiányzik itt, az információterjesztés az állampolgárok irányába, hogy ne azt gondolják, hogy a tudás hiányából fakadóan ezek a védelmi rendszerek is veszélyt jelenthetnek. nem akarunk túlságosan bizakodó fogyasztókat, úgyhogy a tudás terjesztése nagyon fontos aspektus, és nem tudom, hogy ez megtörtént-e megfelelő szinten az utóbbi időben. Ez lenne a kérdésem, és köszönöm a kiváló példákat, amiket említettek. Most az ALDE nevében Kaja Kalász, igen tisztelt kollégánk kap szót. Köszönöm. Nekem az utolsó előadóhoz lenne egy kérdésem. A tanúsítási rendszerekről szóló diáján azt mondta, hogy az E magánéletvédelmi irányelv nem a megfelelő irányba halad. Megemlíteném, hogy az elektronikus magánadatokért felelős előadó voltam, és a kiberbiztonsági irányelv is érkezik, úgyhogy nem érdemes átfedéseket létrehozni. Az e-privacy rendelet és a kiberbiztonság önök szerint hol kapcsolható össze leghatékonyabban? Köszönöm, nagyon fontos volt ez a kérdés a zöldek részéről Albrecht úron túl van-e bárki, aki kíván hozzászólni? Nincs. Gue, az én vagyok. FDD részéről van itt valaki, aki kíván hozzászólni? Nem. ENF, Krisztel Le Chevalier már elment. Akkor következik a második kör. Rübi kolléga, önél szó. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, äh, ich glaube, für uns alle hat das Thema... Köszönöm szépen. A téma azért fontos számunkra, mert a jövő keretfeltételeiről van szó. És a questorok, illetve a STOA panel, amely az Európai Parlament technológiai tudományos tanácsadó testülete, egy tanulmányt is készített a témából, amely rávilágított a fő problémákra. Az a fontos, hogy a különböző kategóriákat megfelelő módon tanúsítványozni tudjuk, a hardvert, a szoftvert, hiszen végső soron azt akarjuk tudni, milyen algoritmusokat alkalmaznak, illetve hogy az AI-t, a mesterséges intelligenciát hol használják. Nagyon fontos az átláthatóság. Mit gondol az ön, az önkéntes tanúsítványozási rendszerek, mint a német TÜV, oda hathatnak-e, hogy a fogyasztók csak a tanúsítványozott termékeket vásárolják meg. Vannak tesztújságok, fogyasztóvédelmi újságok. Mit gondol, hogy az ilyen fellépés, tehát a tűvszerű fellépés odahathat-e fogyasztók viselkedésére? Köszönjük szépen, ez is egy érdekes kérdés. Bárki más kívánná még hozzászólni e témákhoz? Nincsen. Akkor most visszaadom a szót Fajoli és Kancos uraknak 5-5 percben, hogy reagáljanak a képviselők kérdéseire. Fajoli úr, öné a szó parancsoljon. Köszönöm. In italiano così vado un po' più... Olaszul um, válaszolok, akkor talán lassabban tudok válaszolni. <clears throat> Hogy kötelező legyen vagy nem, úgy gondoljuk, hogy bizonyos piaci szegmenseken nagyon magas a kockázat, az kritikus infrastruktúrák, az egészségügy vagy a bankok területén arra van szükség itt tehát, hogy olyan tanúsítványozási rendszer dolgozzunk ki, amely valóban az állampolgár biztonságát és a cégek biztonságát szolgálják. A harmadik kérdés a kockázatra vonatkozó kérdések kapcsán az álláspontunk egyértelmű bizonyos esetekben a tanúsítványozási rendszerét kötelezővé kellene tenni. Másrészt a másik szerepet a piac kellene, hogy járjam, játszam, hiszen ma fragmentált a piac, ezeket, ezt a fragmentációt át kell hidalni annak érdekében, hogy a tanúsítványozási rendszerét képíthessük. További kérdés, létezik egy olyan piac, amely magát tudja szabályozni. Úgy gondoljuk, persze a piac nagyon fontos szerepet játszik. A közigazgatás, a cégek, mind képviseltetik magukat az különböző szervezetekben, és az üzenet az, hogy meg kell nyugtatni a fogyasztókat, az ellátási láncban résztvevőket megfelelő <clears throat> tanúsítványi rendszerrel, de ugyanakkor a cloud computing is egy csomó kihívást jelent számunkra, megfelelő munkát kell végezni. Aztán van itt még egy téma, amely kockázatra vonatkozik. <clears throat> Meg vagyunk róla győződve, hogy a biztonsági kockázatokat meg kell győzni. Hát világos, <clears throat> teljesen öm, kiszámíthatatlan, hogy az én számítógépemet most otthon használom, vagy pedig éppen mondjuk egy atomerőmű rendszerébe hogy ott dolgozom, kapcsolódom be. Másrészt az is biztos, hogy a meglévő rendszerek óriási különbséget jelentenek, attól függően, hogy mennyire struktúrált és mennyire kulcsfontosságú az iparág. Nagyon fontos, hogy kiküszöböljük a támadásokat, megfelelő védettséget biztosítva a különböző kitettségű rendszereknek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azon az úton kell járnunk a tanúsítványozás kialakítása során, hogy figyelembe vesszük a felhasználást, a termék vagy a szolgáltatás felhasználási területét, és ez alapján határozzuk meg, hogy milyen tanúsítványozási rendszerrel van szükség. Köszönöm. Tak, uh, well, now Mr. Kan- Köszönöm szépen, most Káncos úr kap szót. Ön az utolsó szó a szakértők részéről túl sok kérdés, úgyhogy nehézség mindegyiküket összesűríteni egy válaszba. De megpróbálom. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, három különböző dolgot keverünk itt össze. Az egyik tanú, a tanúsítás, az egy konkrét dolog, konkrét jelentése. Az alapvető biztonsági követelmények, illetve a címkézés. A tudatosságról beszéltek a képviselők, a tudatosságot nem a tanúsítás fogja elhozni, ez csak egy ö, rubrikának a kipipálása, hanem annak az elmagyarázásáról van szó, hogy mi mihez kapcsolódik, és mi jelenthet veszélyt. Szeretem a történelmet, és hogyha visszatekítünk a történelmre, akkor a történelem megtanulja, megtanítja, hogy vannak tanúsítási rendszerek Európában, amik nagyon érett és hatékony rendszerek, de ki használja őket? Csak a katonaság. Csak a katonaság azért, mert nekik szükségük van egy ilyen szintű biztosítékra, és akár még ők maguk sem örömmel használják, mert a tanúsítási rendszer merev és megváltoztathatatlan. Igen, egy orvosi berendezés esetében is van szükség ilyen szintű tanúsításra, de nyilván vannak ezekkel kapcsolatos negatív tapasztalataik. Hogyha olyan szinten van tanúsítva egy berendezés, akkor utána nem lehet hozzá se nyúlni, mert akkor újra kell tanúsítani. Tehát ezek a praktikus hátrányai tanúsítványoknak. Ráadásul van ennek költsége is, mondjuk ha egy millió euróba kerül egy konkrét terméknek a tanúsítás, és ez nem légből kapott szám, akkor a Szimantek azt mondja, hogy 200 milliós számlája lesz, ki fogja ezt megfizetni? Egy KKV és a versenyképesség szempontjából mit fog ez jelenteni? Úgyhogy gondoljunk az európai piacra is. Szükség van a kockázat alapú megközelítésre? Természetesen. Ezért mutattam a különböző biztonsági szintekről szóló diát. Nem lehet azt mondani, hogy mondjuk, ugyanilyen biztosítékra van szükség egy atomerőmű és egy kamera esetében. Nem ugyan olyan szerkezetekről van szó. Igen, van egy irányelv, ami az alapvető biztonsági kritériumokat meghatározza a kritikus infrastruktúra, de hogyan tudunk olyan piaci ösztönzőket létrehozni, hogy az emberek akarják ezeket a tanúsítványokat. Egy példa, az összes piacon, ahol aktív vagyunk, aktívak vagyunk, és az elég sok piac, a GDPR-ről van a legnagyobb vita. Megkapjuk a biztosítékot, amire szükségünk van a GDPR-ról? Ha igen, akkor az elfogadható lesz, és nem csak a papírok miatt. A papírok pénzbe kerülnek, de mindannyiunknak nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy piaci ösztönzésből jön létre a tanúsítási rendszer, hiszen sokkal jobb az, hogyha a piac akar valamit, és a piacról fejlődik ki valami, és azt tesszük magunkével, mint hogyha a törvényhozók, a jogalkotók hasraütésszerűen kitalálnak valamit, és azt ráerőltetik a piacra. A kockázati megközelítés. A Kínának van ö, ilyen tanúsítási rendszerre? Igen, egyébként van. Az én véleményem az az, hogy nagyon sok nemzetközi és európai ö, érdekelt fél is a bizalommal kapcsolatban problémásnak tartja ezt a tanúsítási rendszert. Tehát a bizalmi kérdés azért a kínaiakkal kapcsolatban felmerül. És a tanúsítási rendszer különböző szintjei, igen, ha már mindenképpen akarunk tanúsítást, akkor a piaci szempontból elfogadható rendszerre van szükség, hogy ne legyen egy különböző német, francia és portugál rendszer. Kalasz asszony az magán, e- elektronikus magánéletvédelme, attól félek, hogy a hatodik és a nyolcadik cikkre vonatkozó levelünk az rámutat már a problémákra, az adatfeldolgozás a kiberbiztonsági célok szempontjából, illetve az információ az a tárgyak internete szempontjából ez is nagyon sok algájt vet fel. Remélem, hogy mindenre sikerült felszólnom elnök úr. Nagyszerű. Most pedig Tespinász Panu asszony kap szót aki már megkezdte a válaszadást, mindazonáltal zárszóként ő megkapja a lehetőséget, hogy ho- ismét hozzászóljon, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megkaptuk még egyszer a szót az Enisze szerepéről. Már beszéltünk, de a rendszer kialakításáról érdemes megszólni. Valóban önkéntes tanúsítási rendszerről van szó, tehát a bizottság nem tette arra a javaslatot, hogy minden szolgáltatást és terméket certifikál, certifikálni vagy tanúsítványokkal kellene ellátni. Azért javasoltuk ezt a megoldást, mert nagyon nehéz volna az egész sziberbiztonsági rendszerre kiterjedő javaslatot elkészíteni, úgy gondoltuk, hogy a piac döntsön arról, hogy hol van szükség a ciberbiztonságra prioritásosan. A keretről való elképzelés épp ezt jelenti. Rugalmasságot biztosít másrészt, ez nem azt jelenti, hogy nem rendelkezünk végrehajtható kötelező rendszerrel, hiszen amint az európai rendszert egy végrehajtási jogi aktus bevezetés elfogadja, ez meghatározza a felügyelő hatóságok szerepét, és a célja éppen az lesz, hogy egyenlő versenyesélyeket kínáljon, biztosítson, <clears throat> és megfelelő fellebbviteli lehetőségeket is biztosítson. Hogy mi történik ezen javaslat hatája alatt a nemzeti tanúsítványokkal? Azt mondhatom, hogy amint európai tanúsítvány lét, jön létre, az ugyanezen tárgyban kiadott nemzeti tanúság, tanúsítványok elvesztik a hatájukat. Nincsen tehát párhuzamosság, ezt a párhuzamosságot próbálja elkerülni a javaslatunk. Ami pedig a biztosítási szinteket illeti, a javaslat három típust határoz meg, három biztosítási szintet határoz meg. Végezetül a normákról. Semmi sem akadályozza meg azt, hogy a meglévő rendszereket a meglévő rendszerek teljesen kidolgozott nemzetközi standardokat, normákat vegyenek át. Így tehát létrejöhet egy olyan piac Európában, amely konvergens a nemzetközi piaccal, épp azért, mert a bizonyos szolgáltatásokra termékekre vonatkozó szabályok megfelelnek a nemzetközi szabályoknak is. Figyelembe vettük a tanúsítványozás nemzetközi normáit és rendszerét annak érdekében, hogy rugalmasan bár, de az igazodást megteremthessük. Remélem, hogy sikerült válaszolnom a kérdésekre. Köszönöm szépen! Köszönöm mindenkinek, aki megragadta a szót, nagy öröm volt ezt a meghallgatást vezethetnem. Köszönöm a képviselőtársaimnak is, akik részt vettek a meghallgatáson. Spano asszonynak különösen hálás vagyok, aki a bizottság gondolkodás módjába engedett betekintést, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a bizottság milyen irányban gondolkodik. Köszönöm szépen. Nyolc perccel előre járunk, hogyha nem ellenzik, akkor már is a következő napi rendi pont taglalására lépünk. Tovább. Ezt Angelike Niebler fogja bemutatni ezt a következő napi rendi pontot. Ezért eh, megvárom, hogy a szakértőink elhagyják a elnöki emelvényt, és utána Nibler asszonynak adom meg a szót, aki az ITRE Eniza, ül, um, Enizánál tett um, látogatásáról fog beszámolni. Well, as an introductory remark, I would like to remind Bevezetésképpen emlékeztetni szeretném önöket, hogy az ITRE szakbizottság egy két szeméből álló delegációt küldött el az Európai Uniós Hálózat és Információbiztonsági Ügynökséghez, az ENISA-hoz Aténban szeptember 19 és 20-án járt itt ez a küldöttség a 2017-es évben. ülésünkből most 5 percet arra szánunk, hogy ezt a témát megvitassuk. A legfontosabb éppen az, hogy Angelika Nibler tájékoztasson bennünket benyomásairól. Tessék, önél szó Angelika Nibler. Elnök úr, köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim. Valóban 5 percnél többre nem lesz szükségem. Kóra van Nürvenhajzen kollégával két napig Aténban jártunk, az Enizánál, az Enize ügynökségnél jártunk. Az ITRE a ciberbiztonságért felelős szakbizottság az Európai Parlamentben nem csak az Enize tevékenységével foglalkozunk, hanem különböző biztonsági szempontokkal is. És rendszeresen két évente, tehát meglátogatjuk az Enizát lehetőségünk volt arra, hogy az Eniza ügyvezető igazgatójával Udo Helmrechtel eszmét cseréljünk. A Head of Operational Security-vel, tehát az Operational operatív biztonsági osztály vezetőivel, Ikonom úrral találkoztunk. A Head of the Office of the Executive Director Eden Wright-tal is találkoztunk, és az ENISA munkatársaival is eszmét cserélhettünk, kvázi egy eh, munkavállalói gyűlést hívtak össze, itt kérdezhettek, mi is kérdezhettünk. Az ENISA munkatársai arra voltak kíváncsiak, hogyan követjük nyomon az ENISA munkáját. A bizottság ciberbiztonsági jogszabályra vonatkozó jogszabálytervezetet látogatásunk előtt publikálták, erről egyértelműen eszmét cseréltünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az Enéza milyen képzési és figyelemfelhívó kampányokat folytat, valamint a blockchain, a distributed ledger és a fiktív vagy, vagy digitális fizetőeszközek témájáról is szó volt, főleg azért, mert Kora Névenhajzen meg már a gazdasági szakbizottságban foglalkozik a digitális fizetőeszközök kérdésével, a blockchain és a bitcoin kérdésével. Kora és én abszolút pozitív benyomással tértünk haza. Az Eniza mind munkatársai tekintetében nagyon jó munkát végzett, nagyon sok fiatal, magasan képzett, elkötelezett ember dolgozik ezen izánál. Az a nagy öröm ért bennünket, hogy egy bemutatón is részt vehettünk, ahol megmutatták, hogy egy mobiltelefont milyen könnyű meghekkelni. Tényleg meg hökkentő volt számomra, hogy a biztonsági applikációkat hogyan lehet kiátszani, hogyan milyen könnyű egy számítógépet meghekkelni. Aztán a blockchain és a kriptó fizetőeszközök témáját is megvitattuk és persze az adatvédelem, az e-privacy kérdését is megvitattuk. Ha kérik, eszmecserénk különböző szempontjait szívesen kiemelem. Összességében annyit szeretnék mondani, hogy nagyon izgalmas, érdekes volt ez a találkozó, és éppen a legjobbkor került erre sor, hiszen a jogszabálytervezetet ekkor prezentált a bizottság. Az Enizánál azt hiszem, ezt kijelenthetem, valóban sikerült összegyűjteni a szakértelmet, szaktudást, a know-how-t, és a kollégák arról is beszámoltak, hogy egy nemzeti biztonsági és tanúsítványú hatóságokkal is milyen szorosan együttműködnek, de egyben hogyan hirdetik a saját munkájukat. Összességében azt mondhatom, hogy profi munkát végez az ENISA, és minnyáján meggyőződtünk arról, hogy helyes az ENISA mandátumát kiterjeszteni, és helyes az ENISA rendelkezésére álló forrásokat is kiterjeszteni. Úgy gondolom, hogy politikai jelzést kell adnunk arra, hogy megerősítjük az ENISA-t anyagilag személyzetében, mandátumában az Európai Parlament részéről, ajánlhatom a kollégáknak, hogy utazzanak el Aténban. 33 fok volt október végén, hát ez ugye csak még hab volt a tortán, de mondhatom, hogy nagyon meghökkentő volt, hogy itten az őszből elrepültem Aténba, és ott a dübörgött a nyár. Köszönöm a titkárság támogatását. Sűrű két nap volt, de mindenképpen megértem. Minden kollégát biztos buzdítok arra, hogy látogassák meg az ügynökséget. Valóban jó látni, hogy Európa néhány év alatt a ciberbiztonság területén milyen hétmérföldes lépésekkel haladt előre. Köszönöm szépen. Kérje bárki a szót? Vagy van-e kérdésük Nébler asszonyhoz e témával kapcsolatban? Keri úr, tessék. Kelly úr. Köszönöm szépen. Köszönöm Angelikának is, <clears throat> hogy elment és képviselt bennünket a zenizánál. Biztos vagyok bennem, hogy öm, sikerült élvezni a forró időt is, illetve hogy nem sok ideje volt, hogy ez forró időt élvezze, hiszen nagyon sűrűek ezek a látogatások. Kérdezem, hogy az Enéze munkatársai tényleg kíváncsiak voltak, hogy mi munkát végzünk itt az Európai Parlamentben? És mit gondolnak ők, az Enéze munkatársai, az adatvédelmi rendelkezésről, rendeletről és az adatbiztonsági szabályokról? Végezetül pedig, mit gondol? kijelenthetjük-e, vagy remélkedhetünk-e abban, hogy mindig a ciberbűnözők előtt járunk majd egy lépéssel, biztosak lehetünk-e a biztonságban. Mert nem bízhatunk mindig benne, hogy tényleg uraljuk a helyzetet. Köszönöm szépen még egyszer Angelikának. Köszönjük Kelly kollégának az észrevételeit. Azt hiszem, hogy mi is szívesen meglátogatnánk Atént és az Enizát, hogy ezekkel a fiz, nem csak a homonia teret akarjuk meglátogatni, hanem tényleg fiatal szakértőkkel szívesen cserélnénk eszmét e, e kérdésekről. Köszönöm szépen, Nébelár asszony, hogyha más nem kéri a szót, már pedig úgy tűni, de Nébelár asszony lehet, hogy még válaszolni akkor um, Sonkelének. Tessék. Köszönöm szépen. Hát valóban a sightseeingre, a városnézésre nem nagyon maradt idő. Nagyon intenzív két nap volt ez, ugye az egyik nap megérkeztünk, a másik nap elutaztunk, semmi másra nem volt időnk, csak az Enizára. Az fő üzenet az, hogy az Enize számára a legnagyobb kihívás Otinban, ugye a legjobban képzett munkatársakat megtalálja, hiszen az IT szakértők re óriási kereslet van Európában és hát egy ilyen ügynökség pénzügyileg nem tudja felvenni a versenyt a szabad piaccal. Ezért nagyon nehéz igazán jól képzett, magasan képzett embereket találni. A mi irányunkban ne fogalmazt, nem fogalmaztak meg eh, külön kérdéseket, csak az, hogy támogassuk őket, és vegyük egyáltalán figyelembe, hogy léteznek. És értsük meg, hogy ők a know-how-t adják át a tagállamoknak, és ezzel persze az európai ciberbiztonsági tevékenységre fel tudjuk hívni a figyelmet, de még egyszer mondom, az ENISA legnagyobb problémája éppen abban rejlik, hogyan lehet a szakértőket, munkatársakat toborozni. Ha az ENISA vonzó munkahely lesz, akkor reményeink szerint sok fiatal mondja majd azt, hogy na, öt évre elmegyek a zenizához. Ez tehát a legnagyobb kihívás. Ami pedig az adatvédelmi alaprendeletet illeti, elégedettek a jogszabályjal, és persze meg kell vizsgálni, mondták ők, mondjuk mi, hogy a tagállamok hogyan hagyják ezt végre a tekintetben, hogy a hackerek előtt járunk egy lépéssel, azt hiszem, hogy senki nem állíthatja biztonsággal. Mi több, arra kell törnünk, maximum, hogy a technikailag, gazdaságilag megvalósítható célokat megvalósítsuk, de úgy hiszem, hogy téves volna, és elhamarkodott volna azt mondani, hogy egy olyan biztonsági architektúrát lehet képíteni, amely minden támadás ellen védettséget biztosít. Legyünk reálisak de minden esetre azért úgy tűnik nekem, hogy az ügynökség nagyon komoly munkát végzett, és nem csak fiatalok dolgoznak itt, hanem sok olyan munkatárs is, aki már hosszú éve gyűjtötte össze a szakértelmet. És ebben a ebben a munkavállalói közegben rejlik a zenize igazi erejem. Vannak nagyon tapasztalt, úgymond nagy öregek, is vannak fiatal, éhes, harapós, jól képzett fiatalok, is ők együtt dolgoznak a közös célért, és hogyha még több munkavállalók tudnak felvenni, akkor talán még hatékonyabban dolgozik majd az ENIZE a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Nébler asszony! Most pedig a következő napi rendi pont vitáját kezdhetjük meg, hiszen 17 óra 5 van, majdnem pontosan. Az Európai Védelmi Ipari Fejlesztési Program létrehozása, az uniós védelmi ipar versenyképessége és innovációs kapacitása támogatásának céljából. Ez a címem a következő véleménytervezetnek illetve jelentéstervezetnek, melynek előadója François Grosztett asszony. Emlékeztetni szeretném a képviselőtársaimat, hogy ez egy jogalkotási prioritása rendelkező dosszié, mind a három jogalkotói intézmény számára prioritással rendelkezik ez a téma. Egy órában vitathatjuk meg ezt a témát, egy órá rendelkezésünkre. Először Grosztett agyszony kapja meg a szót, hogy 5 percben felvázolja, bevezesse a témát, megmutassa a jelentéstervezet fő elemeit, azután az árnyék jelentőstevők kapnak szót 2-2 percben, végezetül pedig minden olyan képviselőtársunk egy percben aki érdeklődik a téma iránt. Ezután a bizottság képviselője kap szót, végezetül pedig Grosztat asszony tekinti át az itt elhangzottakat, a vitákat, és mond zárszót. Most pedig lássunk neki. Grosztat asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is emlékeztetném a kollégáimat, hogy egy évvel ezelőtt az Európai Bizottság elfogadott egy európai védelmi cselekvési tervet, hogy olyan intézkedéseket állítson fel, amivel meg lehet erősíteni az európai együttműködést a védelem területén, illetve az európai védelmi ipar erősségét lehet, versenyképességét lehet növelni. E cselekvési terv egy európai alapot is létrehoz, hogy támogassa a közös kutatásba vetett a közös kutatást, illetve a védelmi technológiák területén a kutatást. A, az előkészítő fellépéseket már elkezdtük, és ebb, jelen pillanatban ezen a ponton áll a helyzet. 500 millió eurós 2019-20-ra a költségvetés a közös technológiai, illetve védelmi berendezés fejlesztés segítésére. Ez a védelmi program a prototípusok árának a 20%-át tól tudja támogatni a projekteket, de akár 100%-ig is fedezheti a projektet. Struktúrát, állandó együttműködést célzunk létrehozni. Ennek a programnak nem az a, cél, az a célja, hogy az ipar védelemmel és biztonsággal foglalkozó részének a jövőjét biztosítsa. Az állampolgárok nagyon várják, hogy ezen a témán dolgozzunk, hogy biztosítani tudjuk a biztonságukat egy olyan világban, amit nem is kell, hogy magyaráznom, miért, de rendkívül instabil. Ezért fontos, hogy jobban együttműködjünk, hogy függetlenebbek legyünk a nemzetközi szintéren a védelmi szempontból nem lehet figyelmen kívül hagyni és elszalasztani ezt a lehetőséget arra, hogy innovatívabbá és versenyképesebbé tegyük európai iparunkat, hiszen nagyon nagy szükség van erre. Ez a program lehetővé teszi egyébként azt is, hogy hatékonyabb legyen a költségvetés elköltése. Hogyan tudjuk indokolni azt, hogy annyi harci repülőgép van Európában, olyan rengeteg különböző hadihajó, miközben emlékeztetnék arra, hogy kétszer annyi ö, hadikikötőt tartunk fel, mint az USA, sokkal kevesebb pénzből, sokkal hatékonyabbá kell válnunk, meg kell takarítani pénzt, miközben több feladatot látunk el, és az európai pénzügyi helyzetet sem hagyhatjuk figyelem, figyelmen kívül. Ez a program eszköz arra is, hogy az Európai Unió stratégiai függetlenségéhez hozzájáruljunk, illetve javítsuk a jelenlegi helyzetet, melyben még függünk harmadik államoktól, hiszen a célunk az, hogy megerősítsük az ipari és technológiai alapot az Európai Unió védelmének javítása érdekében. Mindez négy kezdeményezésbe fordul át. Négy konkrét kezdeményezésről van tehát szó. A kedvezményezett vállalkozások és a beszállítóik alvállalkozóik, nagyon fontos, hogy európai ellenőrzés alatt álljanak. Ez rendkívül fontos kérdés a támogathatóság szempontjából. Aztán az a kritérium, amit javasoltak, hogy a részvényesek 50%-a európai legyen, ez nehezen teljesíthető, nehezen igazolható az ágazat vállalkozásai számára. Miközben a hatékony európai ellenőrzés viszont az európai szervek általi ellenőrzés alapvető fontosságú. Tehát ezért erre az új kritériumra szeretnénk hagyatkozni most a régi helyet. A légi járművek esetében már ez a váltás megtörtént. Arról van szó tehát, hogy azt számítson, hogy ki, dönti, ki dönt a stratégiai jelentőségű kérdésekben egy cégnél. Ha ez európai, akkor rendben aztán Például, ha felvásárolnak egy vállalkozást, akkor az Európai Bizottság és az érintett tagállamok intézkedéseket kell, hogy hozzanak annak érdekében, hogy a know-how-t és a technológiát megvédjék. Harmadik sorban az Európai Bizottságtól kérjük, hogy azonosítsák azokat a termékeket és technológiákat, amelyek esetében az Európai Unió harmadik, tagá- harmadik államoktól függ ez egy programértékelési jelentés keretén belül is megvalósulhat, mert javítanunk kell a helyzetet, az európai függetlenséget erősítenünk kell, és a negyedik konkrét kezdeményezés, meg kell védeni a program által finanszírozott fellépések eredményét, ez ne legyen mindenkinek hozzáférhető, Ezekkel az intézkedésekkel tudjuk véleményem szerint az Európai Unióban garantálni azt, hogy jobb lesz a függetlenségünk védelmi szintéren. És ami a KKV-kat illeti, ez egy rendkívül érzékeny kérdés, és sok tagállamot érint. Becsléseim szerint nagyon fontos szerepet kell, hogy játszanak a KKV-k, akár közvetlenül, akár nagy vállalkozások beszállítójaként. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan projekt kategória, ami kifejezetten a KKV-kat célozza, és a programnak legalább a 10%-a olyan fellépésekre legyen elkülönítve, amelyek a KKV-k határon átnyúló működését segítik elő. Ez nagyon fontos annak szempontjából, hogy a lehető legtöbb tagállam tudjon részt venni projektekkel, természetesen életképes és megbízható projektekkel kell pályázni a projekteket, legalább három vállalkozás és két különböző tagállam kell, hogy benyújtsa együtt. Ez a minimum küszöb nagyon fontos, mert így tudjuk lehetővé tenni azt, hogy együttműködések valósuljanak meg, és több projekt jöjjön létre. Minél magasabbra emeljük a küszöböt, annál több új, annál és annál újabb ipari fellépésre számíthatunk. A védelem és a biztonság szempontjából nagyon fontos az kiválóság és az ipari teljesítmény kritériumainak a meghatározása is. A tagállamoknak természetesen pénzügyileg szintén hozzá kell járulniuk a program fellépéseihez, és ezzel kapcsolatban azt várom, hogy a tagállamoknak világos írásos kötelezettségvállalása legyen. A 2020-on túli biztonságunk függeni fog ennek a programnak a sikerétől. Ha világos akarok lenni, 2019-20 egy ilyen program megalapozására jó lesz, és hogyha ez működik, akkor újabb, konkrét programokat tudunk majd előirányozni, amivel biztosítjuk az állampolgárok védelmét. Összefoglaltam tehát, hogy miért van érdekű, miért érdekünk ennek az alapnak a létrehozása. Most várom, hogy mindenkivel eszmét cseréljünk erről. Nagyon szoros a menetrend, kérem, hogy tartsák tiszteletben. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentnek határozott és közös álláspontja legyen egy rendelt javaslat kapcsán. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bőséges bevezetést a kolléganőnknek. Remélem, hogy a kollégák egy picit rövidebbek tudnak majd lenni, a hozzászólásaikat két percbe be tudják szorítani. Most pedig Pohe kollégánkat az SND részéből kérem, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kitűnő munkájáért. Nagyra értékelem azt, hogy megpróbálta javítani ezt a jelentést a módosítóinkkal. Nagyon fontos az, hogy sikerüljön az európai ipart támogatni, sikerüljen a tagállami kiadásokat optimalizálni. Örülök annak, hogy a jelentéstevői módosítás által sokkal logikusabb lett a szöveg, ez segít majd a tanácsal folytatott tegyelásokban és koncentrál a jelentés arra, hogy legyen a cégek számára feltételrendszer, amelyek részt vesznek a programban. Engedjék meg, hogy néhány pontot kiemeljek. Nincs garancia arra, hogy a KKV-k részt vehetnek a programban. Ez egy hiányosság. Ezen kívül a program finanszírozásáról sem szólnak, pedig ez egy vitatott kérdés lesz majd itt az Európai Parlamentben. Néhány módosított, majd benyújtok annak érdekében, hogy a tagállamokat és az ipart arra ösztönözzük, hogy konzorciumokat hozzanak létre, amelyekben a KKV-kat is képviselik. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az Európai Bizottság csökkentést vezetett be a CF-ben, illetve a, mm, az űrprogramban is. Mindenképpen ki kell használni a költségvetés elköltött részét. Beszélni kell a termékek exportjáról is, amelyeket ezen program keretében társfinanszíroznak. Nagyon fontos az, hogy legyen export korlátozás itt. A nemzeti ellenőrzés nem elegendő. Hadd emlékeztessek arról november 13-án 23 tagállam képviselője a PESCO együttműködésre életet tett. Ez az Európai Védelmi Alapból lesz támogatva. Még egy dolog, nagyon hogy fontos, hogy ez megfelelően működjön az állampolgáraink számára, a biztonság fontos. Nem szabad, hogy csak néhány cégnek adjunk pénzt, és így ne legyen hozzáadott érték Európa számára az Európai Parlament álláspontjának erősnek kell lennie ahhoz, hogy ezt meg eh, akadályozzuk. Köszönöm szépen. Krasnodemski úr kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. Komisji na rzecz rozwoju europejskiego przemysłu obronnego i wszyscy się zgadzamy. Az Európai Bizottság nagyon fontos, hogy védi ezt az ágazatot. Olyan szektorról van szó, amelyet nagyon fontos fejleszteni, de ugyanakkor azt gondoljuk, hogy fejlődhetne úgy is, hogy közben teljes mértékben kihasználjuk az összes a szektorban résztvevő kutató, egy ipar ö, résztvevőit, és nem csak egyes részek résztvevőit támogatnánk. Vizsgáljuk meg, hogy mi az ipar alapja Európában. A különböző egységeket, amelyeket eddig nem használtunk ki, amelyek nem tudtak a nagy nemzetközi projektekben részt venni, szintén fel kell térképezni, és be kell kapcsolni őket a munkába. Természetesen különböznek a történelmi kondíciók, a jellegzetességek az egyes tagállamokban, és a KKV-k kérdése is eltérő a különböző tagállamokban. Egyébként örülök, hogy ezt felvetette a, a képviselőasszony. A finanszírozással kapcsolatban Grosztet asszony módosítóik nem tudják teljes mértékben megoldani a problémát. Attól tartok, hogyha a parlament nem fogad el egy sor módosító javaslatot, akkor ez a szöveg csak a nagy vállalatokat, a multinacionális cégeket fogja támogatni, csak néhány partnert, emel majd ki és támogat, és így olyan segély lesz, amely csak egy maroknyi piaci szereplő számára lesz elérhető. Ezért további módosításokra van szükség. Például milyen kritériumokkal lehet finanszírozási támogatást nyerni. Egy sor dolgot hozzá kéne tenni. Például az együttműködés új formáit kéne ösztönözni az új alappal. Aztán az is fontos lenne, hogy legyen egy olyan fenntartható, tartós ipari alap, amire utána építkezhet az európai védelmi ágazat. És hogyha kibővítjük a kritériumokat teljesítő öm, cégek körét, azzal javítunk a helyzeten, ez a véleményem egyébként ellentétes az előadóival. Aztán a közepes tőkeerejű vállalkozásokat is figyelembe kell venni. Nagyon sok ilyen már széles körben együttműködött a szövetségeseinkkel. Ez a program nem akarja megkérdőjelezni a NATO keretén belül már létrejött együttműködéseket, sőt, meg szeretné erősíteni a NATO együttműködésben már résztvevő országok helyzetét. Tehát a biztonsági záradék megerősítése után érdemes lenne, hogy olyan vállalkozásokat is támogassunk, amelyek akár harmadik állambeli vagy usa lábakkal is rendelkeznek. A program megfelelő végrehajtására is kitérnék. Nagyon fontos, hogy a különböző Európai Uniós régió képviselői részt vegyenek ebben. That you have Köszönöm szépen, Krasznodemszki úr. Elfelejtette, hogy két percre kapott csak szót, hat és fél percig beszélt. Hát sok, sok teret kapott ahhoz, hogy hozzászóljon. Köszönöm, akkor türelmét mondja Krasznodemszki úr. Most pedig az ALDE képviselője kapja meg a szót. Euh, köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló munkát és a jó együttműködést, amit már is sikerült kialakítania. Támogatom a bizottság javaslatát, amely egy olyan pillanatban érkezett, amikor a szuverenitás és a hatékonyság kérdései egyébként is felmerültek a védelmi politika kapcsán. És azt hiszem, hogy nagyon fontos javítani az Európán belüli együttműködést. Nagyjából osztom a jelentéstevő álláspontját, a jelentésének egy részét is, de azért van néhány pont, amit érdemes kiemelni. Először is a hatékony ellenőrzés Európa és európaiak általi ellenőrzés a cégek esetében, amelyek jelent vannak a piacon, ez nagyon fontos. Ez az első téma, a második, a finanszírozási források, honnan származik ez a pénz, ez a érdekes lesz a Költségvetési Szakbizottság számára is. Kívánatos lenne a számokat és a, a feltételeket pontosítani a kkv határokon átnyúló tevékenységének támogatása szempontjából, hogy ez az eszköz valóban a védelmi területű együttműködést támogassa. A harmadik országokkal kapcsolatban természetesen nem akarunk a, például a nato bei szövetségesünkkel szembe kerülni, de van egy másik téma az, hogy a saját védelmünket és a saját védelmi iparunkat kell megerősíteni, ezzel a nemzeti szuverenitásokat nem sértve európai szintű együttműködést szeretnénk létrehozni. Ezt a programot ezért tudjuk támogatni, ami esetleg a több éves pénzügyi keretek között következőben újabb, akár kiterjedte programokkal erősödhetne meg. Most pedig Büti Koffer úr parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem annyira örülünk a bizottsági javaslatnak, mert ez nem megy eléggé messze. az egész gyakorlat céljának annak kellene lennie, hogy csökkentsük a pazarló kifizetést, és hogy növeljük az európai biztonságot. Ahogy a kollégám is elmondta, hatékonyabbak akarunk lenni, de nem ez történik. Az a vita, amit folytatunk, az eh, még károsabb irányba mutat a kollégák földrajzi egyensúlyról beszélnek, ez nem hatékonysági kritérium, vagy az EU ipar támogatása, ez sem lehet a mozgatóerő, vagy maximum számú tagállam részvétele, ez sem egy hatékonysági kategória, ami mellett a kollégák érvelnek, az az, hogy legyen ismételten támogatás a védelmi szektornak, anélkül, hogy ragaszkodnánk ahhoz, amihez ragaszkodnunk kellene, vagyis legyünk hatékonyabbak, és ne pazaroljunk. A tagállamok jelenleg háromszor annyit költenek a védelemre, mint az Orosz Federáció, anélkül, hogy képesek lennének úgy előállni, hogy ezt szeretnék. Szerintem szembe kell nézni a valósággal. Nem KKV támogatásról van itt szó, itt arról van szó, hogy egy iparágat kell megerősíteni, hatékonyabbá tenni. Hogyha nem megyünk ebbe az irányba, akkor abba kell hagynunk az egész gyakorlatot. Másodszorban. Honnan származik a pénz? csökkentjük a kiadásokat, amiket nem lenne szabad csökkenteni, és nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a tagállamok oda helyezzék -e be a pénzt, ahova kellene, ahhoz, hogy támogatást kaphassanak. Harmadsorban az irányítási struktúra az iparnak magának túlságosan nagy beleszólást hagy a kiadásokba, Szerintem ez nagyon megkérdőjelezhető. Nem csak amiatt, hogy egyre több pénzt pazarlunk el, amit felhasználhatnánk egyébként hatékonyabban, de az iparnak azt is lehetővé tesszük, hogy társjogalkotó legyen abban, hogy hol pazaroljunk pénzt. Szerintem ez teljes mértékben megengedhetetlen, meg kellene itt állnunk és egy jobb irányba elindulni. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes megjegyzést. Következő hozzászóló a GONGL e képviselője, Strajkiotis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az Európai Védelmi Programot illeti, Szerintem ez egy nagyobb kontextus része. Strukturális megközelítést kell alkalmazni az Európai Unióban. Én nagyra értékelem az eddigi munkát, amit Grosztet asszony végzett, még akkor is, hogyha nem értek vele teljesen egyet. Az Európai Bizottság javaslata esetében nem volt hatástanulmány, amelyel indokolhatták volna mindennek sürgős segéd. Egyértelmű, a cél az az, hogy itt megerősítsük az Európai Unió stratégiai dimenzióját. 500 millióról van szó, és szerintem a válság idején a tagállamoknak kell majd állniuk a számlát. Szerintem nem lenne szabad ezt a pénzt arra felhasználni, hogy újra iparosítsuk az Európai Uniót, főként a déli periférián lévő országokat, amelyeket rendkívüli módon megviselt a válság és a megszorító politikák. Ezek azok az országok, amelyeket újra kellene iparosítani. Itt van az igazi munkanélküliségi probléma is. Ebbe kellene befektetnünk, nem pedig pénzt kellene adnunk a védelmi iparnak. Ahogy korábban is elhangzott, a pénzt valószínűleg máshonnan fogják majd elvenni. Például a Connecting Europe Facility-ből, vannak olyan részei az Európai Uniónak, amelyek eh, el vannak zárva a többi régiótól, és erre menne a TNF-ből származó pénz. Ami a stratégiai és védelmi hatásokat illeti, én nem hiszem, hogy ezt a pénzt el kellene venni az EU-tól, az EU költségvetésétől. Persze létezik a 173-as cikk, de a lényeg az az, hogy a fejlesztési részbe veszik el a pénzt, módosítókat fogunk benyújtani, de nem hiszem, hogy a módosítók valóban orvosolják majd a jelentést, és a GOE NGL frakció nevében, ha nem fogadják el a módosítóinkat, akkor a jelentés ellen kell szavaznunk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Most pedig szeretném megkérdezni, hogy van-e itt képviselő az EFDD részéről, nincs? INF? E nincs? Akkor a második kör kezdődik egy perc. EPP's reporter. A néppárti elődönök adom meg a szót. Berichterstotter, Tessék. Nem, természetesen ön is megkapja a szót a második körben. Ezek a szabályok. Also, wie haben Sie es angemeldet? Herr Schulze. Tessék, parancsön Schulze úr, önél szó. Minuten, oder? <laughs> Öt percet kapok, elnök úr? Először is meg szeretném köszönni az előadónak a jelentését, amely nagyon sok pozitív kérdést tartalmaz, nem akarom mind felsorolni, de a 20%-os plafont nagyon célra vezetőnek tartom, hiszen az 500 milliós pénzeszközök nagyon szerények. Szerény ez a keret, fontos tehát itt a plafon meghatározása. Van egy kérdésem. A kutatásban való részvételre csak EU-s cégeket akarunk felvenni. Világos, hogy is védelmi mechanizmusokról van szó, meg kell fontolni, ki ilyen információval rendelkezzen, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy téves ilyen restriktíven kezelni ezt a kérdést. A know-how hogyha az EU tagállamokon kívüli know-how, a mi know az EU tagállamokon kívülre kerül, ennek van egy másik vetülete is, hogy tőlük know-how-t kaphatunk meg. NATO harmadik államokra gondolok. A NATO államok vehetnének részt az ilyen kutatásokon. Másrészt a reciprocitás, a kölcsönösség szempontját fel szeretném vetni, hiszen azok az országok, akik fontos szerepet biztosítottak az EU tagállamainak a saját kutatási programjukba, azon harmadik államok, azok számára mi is biztosíthatunk szerepet. És így érdemes volna tehát a kutatási terv során egy kicsiket a határainkon túl is gondolni. Köszönöm, kollégam! A plenárison lehetetlen volna, hogy ilyen hosszú ideig beszéljem, csak két percet kapott. Hökmárk úr, tessék parancsoljon! Thank you very much, and thanks to the rapporteur. Köszönöm, köszönöm az előadónak is. Egy fő észrevételem van, mégpedig, hogy az európai védelmi iparnak rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy az európai védelmi rendszereket a legjobb rendszerekkel, fegyverekkel lássák el. Ez a fő üzenet, ez a fő célkitűzés. Ezért úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy azt tisztázzuk, hogy a legjobb kutatásra és innovációra és szakértelemre van szükségünk, bárhonnan is származon ez. Fontosabb az, hogy a megfelelő védelmi kapacitással rendelkezünk, mint az, hogy most meghatározzuk, hogy mennyire legyen európai a kutatás egészében vagy részeiben. Helyes az, hogyha nemzetközi szereplőket is be tudjuk vonni a kapacitások, az európai védelmi kapacitások képítésében. Ez a fő üzenetem is egy percben sikerült felszólalnom. Nagyszerű, köszönjük Hökmár képviselő. Tosanovszki kollega, tessék parancsoljam. Köszönöm szépen. Én a program finanszírozásáról szeretnék beszélni. A bizottság a forrásokat keresi. De nem értek egyet azzal, hogy 150 millió eurót, ami a egész összeg harmada, az űrkutatási programból csoportosítsák át. Az is aggaszt, hogy éppen a Galileo költségvetését nyírbálják meg, a Galileo, amely a végső fázisba került, végrehajtás előtti utolsó fázisban van, nem helyesít megnyírbálni a költségvetéseket. Persze az űrkutatás és a védelmi politika között szinergiák vannak, erről több kollega beszélt, és ebben a védelmi programban is építeni kell a szinergiákra úgy, hogy ne nyírbáljuk meg az űrkutatási projekt finanszírozását a jövőben sem. Köszönöm. Úgy hiszem, hogy minnyáján egyetértünk, nem csak két-három felszólaló hanem minnyáján egyetértünk abban, hogy más forrásokból, nem a már futó, sikeres programokból, mint a Galileo, vagy más programok kell a pénzt elvenni. Ez a kérdés minnyájunk számára nagyon fontos, voltak éppen mindenki erről beszélt a finanszírozás tekintetében. A következő felszólaló, Éler kollégám, Kedves kollega, kérem egy picit beszéljen hosszabban. Ez az, hogy ne beszéljen túl hosszan. Túl hosszan. Próbálok röviden beszélni, nem olyan könnyű Bütikofer úr mondandóját folytatnom, de fontos, hogy ne vizezzük fel a vitát. Voltak éppen itt a tanács által hozott döntést pontosítjuk. Nem a tanács döntött egyedül, hanem közösen döntöttünk arról, hogy egy globális stratégiára van szükségünk. Európaiként nagyon nehéz tárgyalássorozatot folytatunk a NATO tekintetében az amerikaival, és valamit teljesítenünk kell, és ez az első javaslat de ez több problémával rendelkezik, áll szemben. Az egyik a finanszírozás problémája. Nem lehet azt, hogy máshonnan szipkázzuk el a pénzt az új szakpolitikák számára. E megengedhetetlenül 2022-re ne rendelkezem már az űrkutatási programunk fin- támogatással. Éppen ezért tehát a költségvetést ennek szellemében kell átalakítani. Másrészt, de ez a dolog természetéből származik, ezen ö, um, ö, um, javaslatok nem elég konkrétak. Az allokációs rendszerről mondottak, vagy ö, um, más szempontból mondottak, ö, elég ö, kontúrtalanok. Furcsa, hogy a parlament ilyen dokumentummal foglalkozik, de hát persze sürget a kérdés, uh, de hát voltak éppen a pénzügyi rendeletre kellene épülnie ennek az egész jogszabálynak, de így az egész a levegőben leveg. A harmadik a földrajzi egyensúly kérdése. <clears throat> Itt is el kell mondani, hogy azt kell tisztázni, milyen célt szolgál a program. Az új tagállamok kihangsúlyozták, hogy őket is be kell vonni a programba, de hát világos, hogy csak a közös védelmi és biztonságpolitikában résztvevő programok hasznára válhat ez. De ez megengedhetetlen, hogy egyes államok azt mondják, hogy a KKVP-ből nem veszünk részt, de a közös európai védelmi ipari erőfeszítések pénzeszközeiből pedig szeretnénk részesülni. Másodszorban a második téma, amelyet felvettek és amelyel kapcsolatban aggájaimat hangsúlyozom. Úgy tűnik, hogy a pénz elég sok. De az a kérdés, hogy mennyire kell fókuszálnunk, mennyire kell koncentrálnunk. Hogyha most itt az ipar tényleg egy kívánságlistát állít össze, akkor nem jutunk semmire. A közös biztonsági és védelmi politika, erről szól a preambulum, tehát semmi értelme annak, hogy az 500 millióval nem olyan sok pénz ez, mindenfajta hatkötelezettségi képzéseket, meg a nemzeti honvédelmek modernizációját finanszírozzuk, hanem fókuszálni kell célére, és ön kell felhasználni. A pénzek 80%-a a tagállamoktól jön, éppen ezért fontos, hogy ők is beleszólhassanak, és motiváltan tudják felhasználni a pénzt. Hogyha valaki persze nem hajlandó betenni a közösbe, akkor nem kap a védelmi ipara ebből a közösből. Látni kell tehát, hogy a, ez a projekt arra is kísérletet tesz, hogy a tagállamokat arra ösztönözze, hogy közös technológiai erőfeszítékeseket tegyenek, közös rendszereket dolgozzanak ki, amelyek a közös kül- és védelmi politikát, védelmi és biztonság politikát teremtenék meg. Összességében tehát minden jogos kritika ellenére itt az ideje annak, hogy most már a tettek mezeire lépjünk. Értelmetlen az, hogy az első 500 millióval lukat beszéljünk egymás hasába, és fűnyíró elven szétosszuk anélkül, hogy valami eredményt elérjünk. Ehhez viszont sok pénzről van szó. De az új védelmi programokat nem lehet a futó költségvetésből finanszírozni. Így nem lehet ezeket a célokat elérni, költségvetési keretekre van szükség. Köszönöm, köszönöm, kedves kollégám. Az ipar kívánságlistájáról mondottak, azt hiszem, hogy nagyon fontos szerepet játszanak, és meghallgatjuk majd az előadót is. Következő. Előadó Delange asszony. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez az egyik kulcsfontosságú jelentés, amelyet Grosztát asszonynak kell öm, a parlament Sküllei és Karibdiszei között biztonságos kikötőbe, tehát az elfogadásig vezetni. Az a kérdés, hogy itt most az szellemi tulajdonjogokról, vagy pedig másfajta jogokról van szó, és persze a legalább három cég két tagállamból megfogalmazással van problémám. Egy kisebb tagállamot képviselek, ebből jövök, és ez teljesen világos, hogy az európai megközelítés csak akkor működhet, hogyha mindenki úgy érzi majd, hogy, valami, hogy hasznára válik az együttműködés. Egyes tagállamok miért akarnak amerikai vadászgépeket vásárolni? Azért, mert például a csavarokat, vagy valamilyen alkatrészeket ők szállíthatják be az F-35-ösekbe. Egy szóval, hogyha európai vadászbombázókat vagy elfogó gépeket akarnak vásárolni, akkor az az ért, ezeket akarjuk kifejleszteni, akkor az a fontos, hogy minél több tagállamot bevonjunk a beszállítók körébe, akár ha csak kisebb alkatrészeket készíthetnének, ezzel kölcsönös érdek, érdekkeltséget dolgoznánk ki. Nem lehetne tehát ezt a híres hírhet megfogalmazást úgy módosítani, minden további együttműködő tagállam bevonásával további mondjuk 5%-ot lehet kapni, máskülönben tényleg csak ez a két tagállamból jövő három cég működne együtt. Ezek voltak a szövegszerű rövid észrevételém. Köszönöm. Köszönöm, majdnem két percet kapott Delanga asszony. Módi asszony, öné a szó, tessék Módi asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak kitűnő munkáját. Lehet, hogy ismétlésekbe bocsátkozom. Hogyha valódi hozzáadott értéket akarunk elérni és biztosítani az Európai Unió szintjén, akkor két szempontról nem szabad megfeledkezni. Az egyik a hatékonyság. Hogyan lehet tehát ezt a programot hatékonyat tenni úgy, hogy igazi eredményeket hozzon? Minél több korlátozást vezetünk be, erről egyébként a kollégák beszéltek, annál inkább veszélyeztetjük a program hatékonyságát. Másodszorban a menetrend, az időzítés kérdése problematikus, hiszen ez az időzítés kihat persze a deliveryre, a program eredményeire is. Nem szabad így túl szigorúan fellépnünk. Aztán másodszorban, ami már harmadsor, a költségvetési kérdések. Megengedhetetlen, hogy más programok zsebéből énekeljük ki a sajtot, na jó, szóval más programok zsebéből vegyük ki a pénzt, hiszen ezen programok is nagyon fontosak, nem szabad, hogy őket megkurtítsuk a védelmi program érdekében. Köszönöm. Köszönjük szépen, Moody asszony. And Miss Werner. Most pedig eh, Werner asszony kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm Grosztet asszonynak és a véleményt, a jelentéstervezetet. Én nem értek teljesen egyet az ITRE többségének véleményével, hogy támogassuk a bizottság javaslatát. Az Európai Unió közös biztonságpolitikai fontos cél, és mi az SPD politikusai mindig támogattuk ezt az állandó struktúrált együttműködést, és üdvözlöm ennek az elmélyítéséről szóló néhány héttel ezelőtti döntést. Támogatom azt is, hogy a tagállamok költségvetési forrásait hatékonyabban hajtsuk végre, két-három tízes vagy százas nagyságrendű milliárdokat lehetne megtakarítani azáltal, hogy ha a tagállamok koordináltan dolgoznának, a pooling és sharingre igent mondunk, egyetértünk az védelmi kooperáció együttműködés adminisztratív akadályainak felszámolásával, de az EU források ilyesfajta átcsoportosításával nem értünk együtt. Aztán a 173-as cikk nagyon pontos, de ez nem felel meg a szerződéses alapnak, jogalapnak hiányzik egy világos szabályozás arról is, hogy milyen projektekre használják fel a pénzt. Tehát 5 milliárdot 5 milliárdot kiadunk a nélkül, hogy meghatározhatnánk, hogy mire. Ráadásul pedig a CEF, a közös európai eszköz, vagy a Galileo pénzeszközeinek megkurtítását nem tudom támogatni. Egész egyszerűen új költségvetési keretek között kell ezen projektről elgondolkoznunk. Köszönjük szépen, kedves képviselőtársam! Ön is egy picit hosszabban beszélt, mint amennyi ideje volt, és most pedig a következő képviselő kap szót. Köszönöm. Elnök úr! Néha, néhány évvel ezelőtt az Európai Védelmi ö, témáról már sokat beszéltünk, és két megjegyzésem van rendkívül fontos, a államok részvétele, és az erre való ösztönzés. A kicsi államokra gondolok különösen, azt mondtuk, hogy persze nagyon fontos, hogy a pénzt megfelelően elosszuk, de ezek az államok is fontos, hogy cserében részt vegyenek a munkában. A finanszírozással kapcsolatban hogyha más költségvetésekből vesszük el, akkor az nem jó, viszont hogyha csökkentjük a védelmi ipart, akkor rengeteg vállalat fog tönkre menni, rengeteg munkahely vész el, és ez az összes Európai Uniós régiót érinteni fogja. Ugyanakkor kettős kutatásról van szó, védelmi kutatásról, de ugyanakkor ezeknek a kutatásoknak a polgári életben is lehet felhasználása. A Galileóval kapcsolatban is emlékeztetnék valamire, ezen programon belül is van egy olyan szegmens, amely védelmi felhasználású. Azt gondolom tehát, hogy ma az Európai Uniónak minden kapacitása megvan, a technológiai és a tudása is megvannak azok a férfiak és nők, akiket fel tudunk használni arra, hogy teljes mértékben versenyképes legyen a védelmi technológiánk a legkülönbözőbb területeken. Megvan tehát a kapacitásunk, használjuk ezt fel. Nem kell más országokkal, szövetségekhez folyamodni, hiszen ez függőséghez, akár kölcsönös függőséghez vezet. Comme le président. Euh, Now it's... Ugyanaz a megjegyzése, mint az előbb. Most pedig az Európai Bizottság képviselőihez fordulok. Kérem, hogy három percben szóljon hozzá. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyors leszek. Három pontra térnék ki, amelyet felvetettek az előttem szólók. Az első a kedvezményezettek kérdése. Az Európai Bizottságnak az a célja, hogy az ipar versenyképességét biztosítsuk, ezért tehát olyan vállalkozások kell, hogy legyenek a kedvezményezettek, akik hozzá tudnak járulni az európai védelmi ipar versenyképességéhez. Ezért relatíve szigorú kritériumoknak kell megfelelni. Az Európai Bizottság ennek érdekében javaslatokat is tett. a dolgozók száma szerinti kritérium érdekes út, ezen el fogunk gondolkodni. A második pont a KKV-kra és a közepes tőkerejű vállalkozásokra vonatkozik. Nem csak arról van szó, hogy szeretnénk néhány nagy céget támogatni, olyan projektet szeretnénk, amelynek a kedvezményezettjei között KKV-k és közepes vállalkozások is tudnak lenni minden tagállamból. A projektek kiválasztása éppen ezért a kiválóságra fog a versenyképességre összpontosítani, illetve a tagállamoknak lesz lehetőségük arra, hogy projekteket javasoljanak, illetve a vállalatok tudnak még projekteket javasolni. Ha megfelelő projektet javasolnak, akkor nyilván az kedvezményezett lesz. És lesz egy külön szegmens, ami a KKV-kra vonatkozik, mert ez prioritás a bizottság számára. Szeretnénk egyébként ezt a szövegrészt még finomítani, mert rendkívül fontos a tanács számára is ez a téma. Úgyhogy a szövegnek a KKV-kra vonatkozó részét még módosítani kívánjuk. Ami pedig a költségvetésre vonatkozó megjegyzéseket illeti, egy kicsit nehéz helyzetben vagyunk, mert van egy intézmény, ami azt mondja nekünk, hogy csak az átcsoportosításokból használhatunk fel pénzt, és ott van a második intézmény, ami azt mondja, hogy csak ö, máshol nem lekötött pénzt, tehát friss forrásokat használunk. Elég nehéz együttműködni ezzel a két intézménnyel úgy, hogy valamilyen közös álláspontra jussunk. Az ESPASZ egy olyan védelmi program, amely minden területen nyújt támogatást a kedvezményezetteknek. Az ESPASZ és a védelem közötti összefüggés egyre szorosabbra fűződik, és azok a vállalkozások, amelyek az ESPASZ-nak kedvezményezettjei, hogyha megfelelő projekteket nyújtanak be, akkor nyilván ebből a védelmi programból is részesülhetnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Merci, monsieur. Alors, most ideje visszaadnom a szót a jelentéstevőnek, hogyha kívánja összefoglalni a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, elnök úr, és is köszönetet mondok az összes hozzászóló kollégámnak, és azt mondanám nekik, hogy igen, meghallgattam a megjegyzéseiket, és majd megpróbálom egy kicsit át általánosítani, globálisá tenni azokat a témákat, amelyeket felvetettek a vita során. A finanszírozással kapcsolatban 500 millió eurót javasolt az Európai Bizottság. Nyilván a tagállamok, ahogy Anyó Mari asszony is mondta, majd hozzájárulnak szintén, és a 2019-20-as időszakra 2 milliárdról van szó, amit a tagállamok kell, hogy összedobjanak. Ez azt jelenti, hogy jó projektekre lesz szükség, és ez azt is jelenti, és értem egyébként azt, hogy vannak, akik aggódnak, hogy a, franci, a finanszírozás az csak bizonyos tagállamokba fog irányulni, tehát meg kell, hogy nyugtassuk az összes pályázót, hogy a projekt minősége lesz a döntő, és minden tagállami javasolhat projekteket, Nyilván olyan finanszírozásról van szó, ami kiegészítő. Tehát nem az lesz, hogy ezt a pénzt majd tagállamonként fogjuk elosztani. Ami az európai finanszírozást illeti, tudom, hogy a Költségvetési Szakbizottság majd állást fog foglalni, és nagyon határozott egyébként az álláspontjuk, a különböző meglévő programokat nem akarják kompromittálni, és ezt meg is értem. Azt gondolom, hogy fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a javaslatban a finanszírozást illetően, ami azt jelenti, hogy igen, lehetnek olyan költségvetési sorok, amelyeket egyébként felhasználhatunk, mert nyilván kiegészítő jellegűek, például az ESPASZ program, az nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a témához, de a kerettartalékokról beszélünk, akkor azt is nagyon fontos látni, hogy megértem persze az egyik meg a másik oldalálláspontját, de a Költségvetési Bizottságnak elég határozott lesz a véleménye, és aztán majd annak alapján tudunk tárgyalni aztán a KKV-k és a közepes vállalkozások, hiszen nyilván őket is érinti ez a dolog, ha szeretnének részt venni számomra, ez rendkívül fontosnak tűnik, nyilván, de a földrajzi kritériumot nem szabadna használni. A kritériumoknak a kiválóságra, a versenyképességre kell épülniük, és a projekt minőségére. Egy dolgot kérek, hogy az összes tagállam vonódjon be a munkában. Nagyon fontos, pont ez a lényege ennek a projektnek, ettől lehet sikeres. És értem én, hogy minden, biztos vagyok benne, hogy minden tagállamban vannak olyan kis és közepes vállalkozások, közepestől kerejű vállalkozások, amelyek érdemesek lehetnek majd ennek a programnak a támogatására de a kompetencia és a tapasztalat rendkívül fontos lesz a kritériumok között. Emlékeztetnék még arra is, hogy nyilván arról van szó, és egy sor képviselő ezt már mondta, hogy legyünk hatékonyak. A hatékonyság a lényeg ennek az egész projektnek. Úgyhogy azt kérem a kollégáktól, hogy ügyeljenek majd erre. És valóban konszolidálni kell egy olyan iparágat, amelynek nagyon fontos az innováció, legyenek innovatívak és ezáltal hatékonyabbak. És még egy dolog, most megpróbálom itt a képviselők hozzászólásait áttekinteni. Igen, nem arról van szó, hogy a télapó majd pénzt oszt bármilyen projektre. Nyilván nem. De egyelőre egyébként is csak 2019-20-ról van szó, csak erre kell meghatározni a prioritásokat, és hogy a korábbiakban is mondtam, az bevezető beszédemben, fontos, hogy az Európai Bizottság mondja el nekünk, hogy nekik hol vannak a prioritásaik, hogy hol tudnánk hatékonyabbak lenni e területen belül és azzal zárnám a hozzászólásomat, hogy megnyugtatom a kollégámat, talán Szilokiotis kolléga volt, aki azt mondta, hogy nem szabad a fejlesztési segélyből pénzt elvenni. Egyáltalán nem. Teljes mértékben egyetértek, és biztosíthatom, hogy ez egyáltalán nem szándék. Aztán azt hiszem, hogy nagyjából lefettem a lényeget. A legtöbb kolléga ugyanazon témákhoz szólt hozzá, mindazonáltal rendelkezésükre állok a kollégáknak a jövőben is, várom érdeklődéssel a benyújtott módosítókat, amikkel javítani lehet még ezt a szöveget. Azt kérem, és nagyon határozottan ismétlem még egyszer, hogy rendelkezésükre állom, hogy Beszéljünk majd a benyújtott módosítókról, mert az arra a lényeg, hogy nagyon határozott álláspontja legyen a parlamentnek, hogy a lehető legjobb tárgyalási alapunk legyen a tanácssal szemben, hiszen nyilván lesz a tanács és a parlament között véleménykülönbség. És hogyha nekünk nincs nagyon határozott egységes álláspontunk, akkor sokkal nehezebb lesz tárgyalni. Ha viszont lesz közös álláspontunk, akkor könnyebb tárgyalni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Our discussion by... Szeretném lezárni. Tehát ezt a vitát a következőkkel. A módosító benyújtásának határideje november 30-a dél, 12 óra. A módosítókról január 11-én fogunk beszélni lesz egy nyilvános meghallgatás is január 22-én. Az ITRE-ben valószínűleg február 21-én fogunk szavazni, a plenárison pedig azt szerint fog bekövetkezni, hogy mit sikerül az utamtáv szerint elvégeznünk. Vannak-e megjegyzéseik? Ha nincs, akkor november 28-án kedden 9 órakor kezdjük az ülésünket. Zárt körben, üléssel kezdünk, és 10 órakor szavazni fogunk egy nagyon vastag csomagról, tehát legyenek felkészülve. Nagyon szép estét mindenkinek, köszönöm szépen. Thank you.